Dear colleagues, somebody has stolen... Kedves képviselőtársaim, valaki elcsente a kalapácsomat, Úgyhogy integetni vagyok kénytelen, de azért integetek, mert el kell kezdjük a munkát, hiszen nagyon sűrű a napi rendünk. További szócsétlés nélkül Olincsek úrnak adom meg a szót majd. Ővé az első napirendi pont, az Európai Balti Stratégia illetve a makró régiók szerepe a jövőbeli struktúrális politikában címet viseli. Őnek adom meg a szót, fejtse ki véleményét, illetve a jelentéssel kapcsolatos álláspontját. Köszönöm szépen. Dziękować e, tym wszystkim osobom, które przyczyniły się również do powstania tego dokumentu. Zarówno... A lengyel tolmácsolás nem működik valamiért, mondja önöknek a magyar tolmács serdecznie podziękować za uwagi, sugestie, które napłynęły również z... Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a megjegyzésekért, a hozzászólásokért, a régiók bizottságának, a gazdasági és szociális bizottságnak. A jelentés elképzeléseket, javaslatokat tartalmaz, amelyek a legutóbbi ö, tárgyalásokból születtek, és ezt ö, fel is használtuk. Először is azt szeretném elmondani, hogy más szakbizottságokba is bekerül a közlekedési és környezetvédelmi szakbizottságba is, és ők is hozzá fognak szólni az önök előtt álló dokumentumhoz. A konklúziók, javaslatok nagyon fontosak tehát a jelentésben, és a jelenlegi politikai erőfeszítésekhez kapcsolódnak. Hogyha megnézzük a költségvetési programozási időszakot 2007-2013 viszonylatában, ez az a keret, amit megvizsgálunk, és a balti régióra vonatkozó politikák vonatkozásában sok javaslat született. Ott van például a mediterrán vidék, a Dunamenti országok vidéke. ezek is a parlament elé kerülnek, majd a jelenlegi mandátum során. Ami a balti régiót illeti, az ottani stratégia rendkívül fontos. Mivel nagyon sok a projektünk a megújuló energiák vonatkozásában, nagyon fontos az uniónak ez a terület, hogy hatékony, ökológiai szempontból egészséges közlekedési hálózatokat hozzunk létre, és természetesen ugye itt érinti ez a téma a közlekedési szakbizottságot. Aránytalanságokat tapasztaltunk a régión belül, hiszen a régió bizonyos területei az innováció élvonalába tartoznak, mások azonban kicsit le vannak maradva. Nagyon fontos, hogy ezeket a szakadékokat áthidaljuk. A balti régió stratégiája a kohéziós politikán alapulhat. Ez azt jelenti, hogy jobb legyen a koordináció a többi politikával, például a halászattal, a közlekedéssel, ahogyan ezt már említettem, ezen kívül a közös mezőgazdasági politikával is. Az is fontos, és ez már nagyon sok fórumon megvitatásra került, úgy gondolom, hogy a balti tengeri stratégia nagyon fontos a mélyebb integráció szempontjából. És itt lehet a mikrorégiókra támaszkodni, a különböző városok, élőhelyek összefogására. Ott van például az idegenforgalom, nagyon sok kulturális tevékenység, illetve a kutatás és az a sok tudás, ami felhalmozódott az adott régióban. Külön figyelmet szenteltünk az oktatásnak, az egyetemi kutatásnak, mert ez szorosan kapcsolódik ahhoz a stratégiához, amit az Európa 2020 kontextusában tárgyalunk. Itt nem csak valami szakmai dologról van szó, hanem olyas valamiről is, ami motiválhat, és igen, erőteljes érzelmeket keverhet és kavarhat. Szeretném ezért mindenkinek felhívni a figyelmét erre az aspektusra. Ott van a finanszírozási kérdés a makrorégiókban, ugyanis a makrorégiós megközelítés keretén belül a finanszírozás különböző forrásokból biztosított, például a kohéziós alapokból. Az egyes országokat különösen érinti ez. Úgy gondolom, hogy elemeznünk kell a jövő finanszírozási lehetőségeit. Ezt például a 21. bekezdésben láthatjuk, ahol nagyon sokat foglalkoznak a jövő finanszírozása. Kezdjük el az eszmecserét, hiszem, Szenárusz úr az első a listámon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Olenicsák képviselőtársam neki kiváló munkáért, melyben a átfogó, koherens, kiegyensúlyozott jelentésben öltött testet, amely minden a balti tengeri stratégiával kapcsolatos fontos aspektusról szót ejt, valamint a többi makroregionális stratégiáról is. Azon ténynél fogva, hogy mi vagyunk az a fő szakbizottság, amelynek illetékességé körébe tartozik ez a jelentés, és annak témája, szeretnék aláhúzni néhány olyan tényt, amelyet fel kellene oldanunk, amelyel foglalkoznunk kell. Először is. Ahogy már a múltban is, most is szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos az, hogy teljes mértékben bevonjuk a nem EU államokat a makrogenerális stratégiákba. Sőt, nem is értem, hogy egy stratégiák célját hogyan lehetne végrehajtani, elérni, anélkül, hogyha olyan szereplők, amelyek még nem tagja az EU-nak, ám érintettek, és esetleg jövőbeli tagok lesznek, vagy nem is lesznek tagok, ám mégis hatása vannak az, azon régiókra, amelyekre tervezzük ezen a stratégiákat, most nélkülük hogyan is lehetne elérni a célokat. Konkrétan a Balti tenger térségét vizsgálva, ez a kérdés szorosan kapcsolódik azon nem EU tagállamokhoz, amelyeket az északi áramlat érint. A Malmström asszonyal folytatott korábbi eszmecserénk során a svéd elnökség idején szó esett az északi áramlatról, amely egy újabb, ami nem csak egy, sokak szemben csak egy gazdasági projekt, semmi más. Ám azért felhívnom a figyelmet arra, hogy múlt héten Putyin úr, Oroszország miniszterelnöke bejelentette, hogy 2011-re már működni fog a vezeték. Szép szavak ezek, Ám hol van itt az Európai Parlament szerepe? Különösen most, a Lisszaboni szerződés élbe lépett, ennek ki kéne domborodnia, és amikor a közös energiapolitika is része a közösségi politikák rendszerének. Ehelyett szeretném hangsúlyozni, felhívni a figyelmüket arra, hogy ennek a projektnek súlyos környezeti kihatásai vannak, nem csak a balti-tengeri hajózási viszonyokra lesz hatással az északi áramlat, hanem a biztonsági vetületeit is, és a projekt többi kihatását is vizsgálnunk kell. Azt is szeretném még egyszer megemlíteni, hogy két évvel ezelőtt két biztos, az egyik Dimasszúra, közvetvédelmi biztos, és az akkori energetikai, most pedig közvetvédelmi biztos, Pibalx úr, megígérte, hogy ez a híres északi áramlattal foglalkozó jelentést nagyon nagy többséggel fogadtuk el, és akkor azt ígéretet tette a bizottság, hogy folyamatosan tájékoztatja majd a parlamentet a környezetvédelmi problémákról, illetve a hatástanulmány eredményeiről. Most itt állunk 2010 elején, aztán semmi se jött ki az Európai Bizottságból, semmi a környezetvédelmi hatástanulmányokat illetően. A parlamentet megint félretették, félresöpölték. Másik megjegyzésem olyan projekthez kapcsolódik, ami hatalmas hatással van a Balti-tengerre minden tekintetben. Ez pedig a katasztrófa elhárítás dolga, kire, amely lehet egy műszaki balesetek vagy terrorista támadásokból adódó katasztrófa ezek az egész régióra kiterjedhetnek. Hogyan lehet ilyen, egy ilyen drámai forgatókönyvre felkészülni? Itt vannak NATO felségvizek, EU felségvizek, nem EU felségvizek, mi több, mondjuk így, NATO ellenes felségvizek. Ám sem műszaki, sem katonai megoldások nem születtek katasztrófa esetére. Mi fog történni? Brüsszelt fel kell hívni, hogy a NATO-t felébresztjük, hogy katasztrófa van a Balti tengeren akkor engedélyt kell kérjük a NATO-tól, hogy belépjenek a segélyező hajók? Orosz hajók beléphetnek-e, vagy sem a NATO vizekre? Erre nincs válasz. És aztán még egy dolog, ami a stratégiával, meg a hatásokkal függ össze, egy ilyen drámai helyzetben. Ugye egy két méteres átmérő hatalmas csővezetékekről van szó. Ki fizeti majd meg a kár elhárítást? Mert a, a pusztán gazdasági, és Malmström asszony nevezte gazdaságinek ezt a projektet, és örülök, hogy ő most a biztos. Nos, kifizeti majd meg a károkat, hogyha megsérül a vezeték? Mert a gazdasági szerződésben erről nem nagyon esik szó. Aztán, hogy befejezzem mondandómat, életbevágó, hogy először is a partneri megállapodás létrejöjjön az EU tagállamok és a nem EU államok, például Oroszország, Moldávia, Ukrajna vagy Szerbia között, hiszen a Duna stratégia is nem sokára napirendbe kerül, és ott is fontos lesz, hogy minden jogi eszköz, amely a biodiverzitás, a fajok sokfélesége fenntartása és a környezetvédelem ügyében fontos, ezek belekerülnek azokba a jogi rendelkezésekbe, amelyek alkalmazhatóak ez esetben. Mert ugye azt is hallottuk, hogy Oroszország aláírta az ESPO egyezményt, amely a fajok fenntartásának, sokféleségének egy fontos eszköze, ám Oroszország aláírta ugyan, de sosem ratifikálta ezt a konvenciót. Örülök tehát ennek a jelentésnek. Rendkívül fontos, úttörő jellegű jelentést, mert minden jövőbeli makrogazdas, makro regionális együttműködés modellje lehet. Ezért olyan fontos, hogy válaszoljunk a benne felvetett problémákra és elrejtett kérdésekre. Köszönöm. Joachim Cezár a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Én is hálás vagyok Olani csak úrnak, hogy ezt a munkadokumentumot elkészítette, és köszönöm, hogy konzultált velünk a munka folyamán, az árnyékelődők. Én voltam a frakcióm részéről e munka során, az előttem szóló említette, hogy ezzel a jelentéssel, ami a problémák makroregionális felvetésének egyik modellje, egyfajta pilot projektnek tekinthető, és ezért is vagyunk olyan lelkesek ezzel kapcsolatban, másrészt meg ezekkel körültekintően bánni vele. Ha az EU célkitűzése az, hogy a problémák makroregionális kezelését helyezze középpontba. Most miért is mondom ezt? Hát azért, mert a makroregionális stratégiák, melyeket európai szinten fogalmazunk mert csak akkor hozhatnak sikert, hogyha a tagállamok, amelyek az adott régióban vannak, aktívan részt vesznek ebben. Ez egy színek vanon feltétele a stratégiák megvalósításának, ami pedig most megalapítható, az az, hogy azok a régiók, városok, szigetek, melyek a balti tenger térségében vannak, nagyon aktívak. Nagyon sokat várnak ettől, a, ettől az impulzustól, amelyet ez a stratégia ad. Míg a tagállamok egy kicsit visszafogottabban állnak hozzá ehhez, legalábbis én így látom, holott a Lisszaboni szerződés feltételez szorosabb együttműködés az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek között, tartalmi együttműködésről szól a Lisszaboni szerződés, és itt ez meg is valósítható. A balti tengeri térségek államainak nemzeti parlamentjeit kell felkérjük arra, hogy kapcsolódjon be a stratégia végrehajtásába. Csak akkor lehet sikeres egy makroregionális együttműködés, hogyha minden ágazatot és a szakpolitikák egészét interdisziplináris módon felöleli, és figyelemmel is kíséri. Ez azt jelenti, hogy koordinációra van szükség az egyes szakpolitikák között. Én úgy látom az Európai Parlamentben, hogy a Balti tenger térségében legalább két szakbizottság írt jelentéseket egyes egyedi problémákról. tekintően fogalmazva olyan kérdéseket is érintve, amelyek ebben a stratégiában kell, hogy szerepeljenek. Tehát én értelemben nem csak a mi szakbizottságunk kell foglalkozik ezzel a stratégiával, hanem a többi szakpolitikával foglalkozó bizottságnak is, hiszen a végső cél az kell, hogy a balti tenger térségét erősítsük, illetve az ökológia, ökológiai problémákat, amelyek masszívak, megoldjuk. Ami a térségben levő nem EU államok ügyét illeti, erről most esett szó, szerintem a Balti-tenger problémáit nem csak a parti térségek okozzák, hanem a, a hinterlandok, tehát a parti mögött levő nagy államok, nagy területek is sokban gyökerei azoknak a bajoknak, amelyek a Balti-tenger térségét sújtják. Erre figyelemmel kell legyünk, és fel kell vegyük a kapcsolatot azokkal a parlamentekkel és intézményekkel, amelyek ezekben a háttérországokban működnek, itt különösen persze Oroszországra gondolok, és feltétlenül témává kell tenni ott is, tematizálni kell ezt a stratégiát, mármint Oroszországban. Aztán említeném azt a kérdést, amelyről előtt, az előttem szóló explicit, konkrét módon szót ejtett. Majdnem reflexzerűen látom azt, hogy sok kollégám, amikor a Balti-tenger stratégiája felmerül, azonnal az északi áramlat vezetékre gondolnak, az, az arra aszociálnak. Nos, az északi áramlat realitás tessék-e vagy sem valakinek. Felkérték, azt hiszem, a bizottságot felkértek az előző ciklusban, hogy készítsen egy jelentést, amelyet nem csinált meg. Hát az a bizottság ügye, velük kell tárgyalni erről, hogy mikor készül a jelentés. Ez a dolog egyik oldala. A másik azonban, hogyha a környezetvédelmi és biztonsági és közlekedési problémákról esik szó, akkor az e projekttel kapcsolatos kérdésekkel el kell végezzük a házi feladatunkat. Csak akkor lehet végrehajtani, mondom még egyszer, ezt, hogyha a Balti-tenger azon országai, amelyek felség vizein keresztül megy a vezeték, jóvá hagyják ezeket a döntéseket. És úgy tűnik, hogy ezek az államok jóvá hagyták a projektet. Úgyhogy olyan stratégiára van szükség, tehát amely átfogóbb annál, mint hogy egy projektre koncentrál csak pusztán, ugyanakkor a felvetett kérdésekre választ kell kapnunk, ez is világos, ám kérem, hogy a valdi tengerű stratégiát értékeljük úgy, mint egy nagyobb témát, mint pusztán egy csővezeték építésének kérdéseit. További infrastruktúrális projekteket is felvett a stratégia, ezeket majd ki kell építeni, és ezek közül csak az északi áram csak egy lesz majd. Úgyhogy a stratégia célkitűzése ennél szélesebb körű kell legyen az, hogy a balti tenger térségét jobban összekapcsoljuk Európa központi területeivel, és hogy ezek a területek az ott élő állampolgárok számára is jobb életkörülményeket, jobb jövőt kínáljanak, és a balti tenger, amely egyfajta európai beltenger is egyben, ennek a terhelése csökkenjen. Ez kell tehát munkálkodnunk, ez azonban nem jelenti azt, hogy elveszítjük a, a, a fő célt azért, mert egy-egy apró kérdésben, vagy konkrét egyedi kérdésben veszekszünk. Köszönöm szépen. Folytatjuk az árnyék jelentéstevőkkel. Franci. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiváló munkájáért, ezt már mások is elmondták. Ebben a jelentésben megállapíthatjuk azt, hogy az előadó elmélyítette a kérdést. Néhány megjegyzésem azonban lenne. Először is, ahogy már ez is elhangzott, ez a stratégia nagyon fontos más jelentések számára is modell lehet ez a, az úttörő jellegű jelentés. Persze fontos az, hogy administratív szempontból is működhet ilyen ez a stratégia, hogy meglegyenek a pénzügyi források ehhez. Ami a, az egész témát illeti. Azt hiszem, hogy hangsúlyozni kellene talán erőteljesebben azt, hogy mennyire fontos megvalósítani a makrorégiókban ezt a stratégiát. Hogyha nincs új struktúra, új szervezetek, tehát nem is kell új szervezeteket, új struktúrákat kialakítani, mert minden megvan már, és a már meglévő struktúrákra kell alapozni. A bürokráciát nem kell tovább növelni. Ami a finanszírozást illeti, azt hiszem, hogy a dokumentumban ezt a részt nagyon jól kidolgozta az előadó a különböző rendelkezésre álló struktúrák és eszközök lehetővé teszik majd, hogy a finanszírozást is jól meg tudjuk valósítani. Ami az együttműködést illeti, az együttműködésnek különböző szinten kell megvalósítani megvalósulnia helyi szinteken, regionális szinten, nemzeti szinten, és nemzetközi szinten. Csak így lehet a hatékonyságot biztosítani. Továbbá, a jelentéstevőnk is elmondta már a mm, jelentésében, tehát, hogy mennyire fontos a minőségi kritériumok figyelembevétele. Egy másik fontos dolog a bioenergia, az, a szomszédsági politika, ezek mind olyan fontos célkitűzések, amelyeket meg kell valósítani a balti tengeri térségben. Ki kell használni a meglévő lehetőségeket, és természetesen mindezt a realitásokhoz kell kapcsolni. Olyan kon- konkrét megoldásokra van szükség, amely elősegíti a munkát. A dokumentumban utalás van az Európa 2020-as stratégiára. Mellesleg ez a célkitűzések, amelyekről szól ez a dokumentum, kapcsolódnak a 2020-as stratégiához. De mindenképpen meg kellene próbálni összekapcsolni a különböző célkitűzéseket és a 2020-as stratégiát. Továbbá, ahogy az előttem felszólaló is már elmondta, a probléma nem csak a balti tengeri térséget érinti, hanem a, a hinterlandot is, ahogy elhangzott, tehát a háttér országokat és térséget is beszélni kell az északi sarki politikáról is. Ne felejtsük el, hogy az Európai Unióhoz tartoznak olyan régiók, amelyek az északi sark régiói. Ezt az északi dimenziót is hangsúlyozni kell, mert nagyon fontos szerepet fog játszani az Európai Unió jövője szám, szempontjából az is, azt is figyelembe kell venni, hogy az északi térségek milyen ö, problémákkal néznek szembe. Most pedig visszatérnék az északi áramlatra ugyanis erről is volt szó. Az északi áramlat egy realitás, mind Európa, mind pedig a balti térség számára beszéltünk a környezetvédelmi hatástanulmányról. Ezt a hatástanulmányt nemzetközi szinten dolgozták ki, tehát itt a realitásokról van szó, itt tényekről van szó. A dokumentumban talán ezt is figyelembe kell venni, hogy ez a projekt biztonság szempontjából, hajózás szempontjából milyen kihatásokkal lesz. Még egyszer köszönöm szépen az előadónak, és kiváló volt ez az együttműködés, szeretnénk ezt folytatni. Köszönöm. Következő. Uh, Következő felszólaló François, Alfon, François Alfonzi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy a jelentésében nagyon érdekes dimenziót is hangsúlyoz, nevezetesen egy olyan stratégiát, amely az európai regionális politikát érinti. Néhány módosító indítványom lenne. Először is úgy gondoljuk, hogy a prioritásoknak a közlekedéssel kapcsolatosan kell mindenképpen prioritásokat a közlekedés felé kell terelni. Tehát itt a hajózásra gondolok elsősorban, és azokra a kapcsolatokra, amelyek fontosak ebben a térségben. Továbbá egy makrorégió, ugye ez egy technokrata kifejezés, és itt mit is akarunk mondani? Itt egy nagy történelmi európai medencéről van szó, tehát ez az a makrorégió, amelyről beszélünk. És fontos stratégiai szempontból is ez a térség. A mi frakciónk szeretné azt is hangsúlyozni, hogy a szubszidiaritás elvét mindenképpen meg kell valósítani. Az Lisszaboni szerződés is kimondja azt, hogy az Európai Unió ott lép közben, ahol európai szintű célkitűzések megvalósításáról van szó. Itt ebben az esetben természetesen ilyen térségről van szó. Itt egy egész térség, nem csak bizonyos tagállamok vannak érintve. Éppen ezért fontos a szubszidiás elvének a megközelítése. Meg vagyok arról győződve, hogy a 19-es pontot erőteljesebbé kell tenni. Itt a bizottsághoz szólunk. Azt hiszem, hogy emlékeztetni kell a bizottságot arra, hogy a szubszidiáltás elvének értelmében is óvatosabbnak kell lennünk, viszont együttműködőbbnek kell lennünk. Tehát egy olyan stratégiáról van szó, amelyet alulról felfelé kell megvalósítani, hogyha 2013-ban egy valódi európai stratégiát akarunk megvalósítani e- e- e- ezekben a nagy, hagyományos európai térségekben, akkor már most el kell kezdenünk gondolkodni azon, hogy milyen javaslatokkal élhetünk, és hogyan lehet megvalósítani a javaslatokat. Tehát a bizottságnak már most kellene arra gondolnia, hogy hogyan lehet majd finanszírozni ezt a stratégiát. Köszönöm szépen. Az, az ICR jelentős itt van, a konzervatív reforma párt. Ha nincs, akkor Olbricht urat illeti meg a szó. Vagy elnézést, még ön nem vettem észre. Elnézést. Azt hittem, hogy a, mégiscsak itt van a jelentőstevő az ICR részéről. Hadd éljek én is néhány megjegyzéssel. Olin csak gratulálok, és ez nem csak az udvariasság mondatja velem, új képviselő, és nagyon jó minőségű jelentést írt. Először is. Úgy gondolom azért oly fontos ez a jelentés, mert nem csak balti tengeri stratégiáról szól, hanem a makro regionális gondolkozásról, mint olyanról a jövőben. Úgyhogy a mostani döntéseknek kihatása lesz a jövőre is. ha emlékeztessem önöket arra, hogy a regionális politika, vagy a kohéziós politika a regionális nemzetállam alatti NAC 2 szintre épített, a jogosultság pedig szintén a NAC 2 szinten ragadható meg. Kérdés, hogy meg akarjuk-e változtatni a kohéziós politikát, a NAC 1-es, vagy akár egy új beosztási szintre építve, vagy pedig meg akarjuk tartani a NAC 2 szintet, és ezzel párhuzamosan kiépítve egy új regionális politikát, olyan makro regionális politikát hogyha úgy gondolják, hogy csak a NAC 2-es regisztert kell megtartani, akkor a pénzeket végül is a tagállamok kapják meg, és a tagállamokkal kell működni. Hogyha egy makroregionális új dimenziót nyitunk meg, ez azt jelenti, hogy egy az egész Európai Uniót lefedő stratégiára van szükség, a makro régokat lefedve, ez tehát nem egy tagállamok közötti együttműködési, hanem egy EU-s stratégia lesz, amelybe be lehet kapcsolni a civil szervezeteket, a regionális és egyéb önkormányzatokat, intézményeket. Tehát, hogyha egy egész EU stratégiára írunk, akkor a kohéziós politika, a közlekedési politika, a kutatáspolitika, a halászati politika, minden szakpolitika bele kell kerüljön. Kérdés akkor az, hogy ki fogja ezt koordinálni, és honnan kap forrásokat. Rendkívül fontos kérdések ezek, mert most kezdjük majd Duna férség tárgyalását. És senki sem beszél róla, de mindenki tudja, hogy az Európai Unió egyes részei már készülődnek a makro régiók bevezetésére. A Pireneusok, a Mediterrán, a Kárpát-medence térsége is erre készül. Akarunk egy új makroregionális európai térképet rajzolni, vagy lehet, hogy szembe kell néznünk egy új területi gondolkozással, azaz azzal, hogy a makrorégiókat meg kell határozzuk. Mert ez egy funkcionális, működésbeli probléma is egyben, ez a Balti-tenger térségére is igaz, és ugyanakkor átfedések is vannak az egyes multi, ö, ö, ö, nagy régiók között, mert nem földrajzi régiók ezek, hanem működésbeli régiók. Tehát átfedik itt-ott egymást, és ezt is figyelembe kell venni a stratégiának, mert a jövőbeli problémák ebből eredhetnek. Szerintem a balti tengeri stratégia és az a pozitív része a dolognak bebizonyította, hogy a különféle résztvevők együtt gondolkozása a közös irányok felől, a közös prioritások felől, közös programok felől nagyon helyes és hozzáadott értéket hoz. A kérdés azonban az, hogy új politikaként hogyan kezeljük mindezt. Mert ha csak kohéziós politika, ez akkor semmi köze az északi áramlat vezetékhez, mert a kohéziós politika ezt nem érinte. Ám, ha úgy gondoljuk, és ez igaz a többi politikára, és persze az északi áramlat nagyon fontos, politikai szempontból, környezetvédelmi szempontból, gazdasági szempontból, valóság ugyan, ez tény, nem tudom persze milyen fajta valóság, nem akarom beírni jelentésbe azt, hogy ezt a fordulatot, hogy az északi áramlat a valóság része, mert akkor beszélhetünk virtuális, meg igazi valóságról, ne keveredjünk ebbe bele. De szerintem ezt a jelentést nagyon komolyan kell vegyük, mert ez az első lépés egy új gondolkozás felé. És kérdés, hogy mit akar a, szak, a szakbizottságunk? Akarunk makroregionális politikát, vagy egy új kohéziós politikát bevezetni akarunk-e, de a háromas célkitűzés területre is kifejezetten makroregionális gondolkozást bevezetni a területek együttműködésére. Nagy különbségek ezek, ezekben döntenünk kell, és szerencsére ez a jelentés nem hogy lezárná a vitát, hanem megnyit egy vitát az első lépés ebben az eszmecserében, amely ki kell érleje ezeket a döntéseket. Köszönöm, Dajs Tamás, a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! Magam is szeretném csatlakozni azokhoz, akik eh, nem eh, üres formalitásként fejezik ki az elismerésüket a jelentéstevő munkája iránt. Eh, örömmel fogadtam, örömmel fogadtuk ezt a színvonalas és értékes jelentést. Én egy olbrichista hozzászólást szeretnék tenni. Teljes mértékben egyetértek képviselőtársammal. Ez most már lassan hagyományá válik, hogy különböző fontos megbeszéléseken épp úgy kapok szót, hogy közvetlenül Ján után van lehetőségem megszólalni, és mindig ezzel tudom kezdeni, hogy én a legmesszebb menőkig támogatom azt a gondolatot, megközelítést, aminek ő hangot adott. Én úgy ítélem meg, hogy ez a jelentés, ez valójában két jelentés. A jelentésnek az egyik része, az kiváló, ez, ami a balti régióról, a balti tengeri régióról, a stratégia eddigi megvalósulásáról, a stratégia lehetséges értékeléséről szól. És van egy másik jelentés, az pedig arról a kérdésről eh, kell, hogy szóljon, amit eh, Olbrich úr is említett, a makrorégiók eh, jövőbeni szerepének stratégiai kérdéséről. E tekintetben a jelentés jó egy kiváló jelentés és egy jó jelentés. Én nagyobb bátorságra szeretném biztatni Olejnyisák urat, hogy legyen ez a másik jelentés is kiváló. Ez két módon lehetséges. Az egyik, hogyha, hogyha egy vita elején válaszokat próbálunk adni. E, ez azt gondolom, hogy helytelen. E, a másik viszont az az út, amit Olbricht úr is e, említett. Legalább az alapvető kérdéseket fogalmazzuk meg. Ma nekem az az érzésem ezzel a kérdéssel, a makrorégiók jövőbeni szerepével kapcsolatban, mint ami a párbajtőrben, vívásnak ebben a sajátos ágában fordult elő hosszú időn keresztül, amikor, amikor döntetlen kellett elérnie az egyik versenyzőnek. Emlékezhetnek kedves képviselőtársai milyen jelenetre, fölmegy a két vívó, mind a kettő a pást végére megy, és leereszti a fegyverét, és várnak. Várnak arra, hogy leteljen a vívóidő. Most van egy kölcsönös várakozás. Különböző uniós intézmények várnak egymásra, különböző kérdések, ügyek, problémák végiggondolása vár egymásra. Milyennek értékeljük a jelenlegi költségvetési perspektívát? Hogyan gondolkodunk a 2013 utáni költségvetési perspektíváról? Hogyan gondolkodunk a regionális politikáról 2013-at követően, és hogyan gondolkodunk a makrorégió kérdéséről? És mindig, amikor az egyik kérdés fölmerül, akkor azt mondjuk, hogy a világ az olyan, hogy minden mindennel összefügg. Igen, a világ olyan, minden mindennel összefügg. De ez a körültekintés kell, hogy jelentse, ne pedig a tehetetlenségünket. Ne legyünk végre tehetetlenek, mondjuk ki azt, minden mindennel összefügg, legyünk egy, legyenek ezek a kérdések, a, a gondolkodás legyen közös, de végre jussunk el oda, hogy ebben a valóban alapvető jelentőségű kérdésben ez a mostani előterjesztés fogalmazza meg azokat az alapvető stratégiai kérdéseket, amelyekben nekünk, mint az Európai Parlament Bizottságának és a legkülönbözőbb európai intézményeknek, civil világnak, a régió képviselőinek állást kell foglalniuk a makrorégiók jövőjét illetően. Én ezt szeretném támogatni, ilyen típusú módosító javaslatokat szeretnénk megfogalmazni. Ezeknek a kérdéseknek szerintem legalább a kétharmadát most Olbricht úr megfogalmazta, és akkor két jelentés lesz, az egyik része is kiváló, és a másik része is kiváló lesz. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ahogy ez elhangzott, Olenicsek úr a Gazdasági és Szociális Bizottságból és a másik bizottságból is foglalkoznak a témával, megvitatják ezt az előadóval. Úgyhogy most három hozzászólónk van még, nagyon nagyra értékelném, hogyha két-három percben tudnának hozzászólni, mert tíz órakor szavaznunk kell. És aztán az Európai Bizottságot kérném, hogy mondja el véleményét az elhangzottakról. Michael Smith kezdeni a Gazdasági és Szociális Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Olejnicsak úrnak is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a Balti-tengeri stratégiáról írt jelentést. Két hosszú vélemény született már a, a, a Szociális és Gazdasági Bizottságnál is, úgyhogy nagyon örülök, hogy előttünk áll ez a jelentés a mai napon. Általánosságban a makrorégiós együttműködés, és főleg a balti-tengeri régióban pozitív és konstruktív volt Ebben a jelentésben is ez a tendencia. De ahogy ma délelőtt is hallottuk, a balti-tengeri stratégia messze nem tökéletes. Nagyon sok nehéz kérdés nyitott még előttünk, főleg politikai, nem gazdasági jellegűek. Gyakran felmerül bennem a kérdés, hogy Európa eddig miért nem ezt az utat járta? Gondolom, hogy a kibővített Európai Unió nagyobb földrajzi integritást tett lehetővé, és a régiók most már jobban összefognak, mint korábban. De a földrajzi régiók nem mindig felelnek meg a politikai határoknak. És az igen összetett problémák, az igen összetett földrajzi környezetben és politikai környezetben különleges megoldásokat kívánnak. Azok, amelyek már léteznek, úgy tűnik nem működnek. Úgyhogy a makrorégiós együttműködési koncepció szerintem ideális megoldás. De ne felejtsük el, hogy a makrorégiós stratégiákkal az Európai Unió óriási kísérletet végez, amelyel azt próbálja ki, hogy a nagy elképzelések valóban átalakíthatók-e, tettek-e, ami javíthat a környezeten, ami jobban, gyorsabban érheti el a fejlődést, ami megfelel a polgárok elvárásainak a vezetés, az felülvizsgálata ennek a balti tengeri stratégiának olyan jellegű, hogy egyszerűen változtatni kell azokon a dolgokon, amelyekre szükség van. A parlamentben született meg ez a megközelítés, és most már a parlament aktív szerepet vállal a végrehajtásban is. Úgyhogy támogatom a Gazdasági és Szociális Bizottság részéről mindezt, és megígérem, hogy mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy ott legyünk Önök mellett. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm. Paulina Hájenen a Régiók Bizottsága névé, nevében szólhat most, aki előadója a Balti Tengeri Stratégiának parancsoljon. Nem tudom, hogy hol van elnézést. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a Balti Tengeri Stratégiáról szólhatok a régiók bizottsága nevében finnül fogok beszélni. Köszönöm szépen, tehát a balti tengeri stratégia most indult be a parlament kezdeményezésére 2006-ban. Nagyon sok szereplője van ennek a balti tengeri stratégiának, az bizonyos szempontból kísérleti ö, ö, projektnek tekinthető, és úgy gondoljuk, hogy nagyon jó dolog, hogy minden ágazat, minden szint bevonásra kerüljön, hogy koordinálásra kerüljön sor. Az együttműködés során a bizottság hangsúlyozta, hogy alulról felfelé irányuló megközelítésre van szükség. Itt két dolgot szeretnék hangsúlyozni, véleményemben először is ennek a stratégiának a külső dimenzióját, majd a helyi, regionális szintek szerepét a végrehajtás terén. A stratégia végrehajtása során hangsúlyoznunk kell a külső dimenziókat. Ott van Izland, Norvégia, Oroszország, akiket szintén bele kell vonni a balti tengeri együttműködés kontextusába. Szükség van tehát arra, hogy minden régió, amelyet érint a balti terület, részt vehessen ebben. Itt most konkrétan Ukrajnára gondolok. Tehát hangsúlyoznunk kell mindezeket a gondolatokat a stratégia kidolgozása során. Nyilván a folyamat során minden egyes szintnek a különböző célok elérésében részt kell vennie, és kapcsolódniuk is kell az együttműködés során ehhez a projekthez. Külön elégedettséggel tölt el az, hogy az Európai Parlament elfogadta finanszírozást a stratégia szempontjából. Nagyon sok együttműködési kísérleti programot jelent ez, amely Oroszországot is bevonja ebbe a munkába. Szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy itt makrorégióról van szó. Olyan makrorégió ez, amely minden szintjét kell, hogy magába foglalja a hatóságoknak ezen a téren. Hogyha túl nagy a bürokráciánk, úgy gondolom, hogy nem tudjuk megfelelően alkalmazni ezt a stratégiát, és még távolabb kerülünk az Európai Uniós állampolgároktól, illetve az európai döntéshozataltól. Az Európai Bizottság képviseleteinek is részt kellene venni a kommunikációs folyamatban, közvetíteni a közvélemény felé a balti-tengeri stratégia témájában, illetve a célok közlésében. Na most, ami a stratégia végrehajtását illeti, ez nagymértékben függ attól is, hogy a többi nem Európai Uniós országot hogyan vonjuk bele be a feladatba. Ahhoz, hogy siker koronázza mindezt, és hogy a Balti-tengeri stratégia jó kísérleti projekt legyen, mindezt el kell érnünk. Hát ennek elnök hogy ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm az előadónak és a parlamenti szakbizottságnak a kiváló együttműködésért. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Uldó Aldegren, a Régiók Bizottsága képviseletében az utolsó hozzászóló a helyi és regionális hatóságokról Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Hát igen, vagyok, tagja a régiók bizottságának, de ugyanakkor elnöke is vagyok az Interbalti bizottságnak, a balti régióban. Makrorégiókról beszélünk, a balti tengerről, ami nem más, mint makrorégió. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kiegészítése ez a kohéziós politikának. Nem hiszem, hogy az egész európai területen meg lehet ezt valósítani, de bizonyos területeken igen. És Európa, ezen a részén nagyon jó lenne, hogyha a kohéziós politikát ezzel kiegészítenénk. A működő együttműködés szempontjából a különböző politikai szinteken ez rendkívül fontos. Ezeknek a szinteknek nagyon jól kell kapcsolódniuk egymáshoz a megfelelő funkcionalitást akarunk kölcsönözni ennek a politikának. Több szakpolitikát kell összekapcsolni ugyanazon kereten belül, ami a kohéziós politika magja is. Megfelelő körülményet kell teremteni az együttműködésre ugyanazon területeken. Ez rendkívül nagy pozitívum, a régióknak aktívan hozzá kell járulniuk ehhez. A hatóságok azonos keretek között működhetnek együtt. Nagyobb koordinálásra van azonban szükség az eredmények elérése érdekében. A stratégia erőssége, hogy mind a helyi, regionális és nemzeti szinteken alapul. Azt gondolom, hogy meg kell értenünk azt, A fenntartható fejlődésre rendkívül nagy szükség van Európa szerte, akár csak a makrorégiókban. A régió egyik területének pozitív fejleményei nyilván támogathatják a régió más területeit is. Fontos ez, amikor a kis régiókról beszélünk, a makrorégiókról, illetve egész Európáról, elsősorban fejlődési és fejlesztési kérdésekről. Ugyanis, ha ez nem így van, akkor kialakul a verseny a különböző régiók között, és nem hiszem, hogy ez jó lenne a jövő szempontjából. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak Oroszországról és Norvégiáról a balti tengeri térségben. Szerintem nagyon jó ötlet, hogy az Európai Unió a balti tenger térségében saját makrorégió stratégiával rendelkezzen. Tárgyaljunk Oroszországgal például makrorégiós szinten. Próbálkoztunk már több együttműködési formával Oroszországgal és a balti tengeri térség országaival. Voltak sikereink is, de összességében nem voltunk igazán sikeresek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a stratégia most megnyitja a kapukat Oroszország felé és az északi dimenzió felé. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, de úgy szvít két percben. Köszönöm, elnök asszony. Magam is. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy ilyen magas szinten tartotta ezt a témát, és ilyen szellemi, politikai impulzus szentelt ennek a megközelítésnek. Jól tudjuk, hogy innen indult ez az egész gondolatkör, és innen itt tartják fenn ennek lendületét. A jelentésben és foglaltak, és a mai vita gondolatai mind érdekesek voltak. Három dolgot szeretnék kiemelni. Az első, amiről szó esett, és a jelentés is beszél erről, hogy a stratégia önmagában is egy pilot projekt, egyfajta kísérlet, csak akkor járhat sikerrel, hogyha a valóságban is jobban működik, és a balti tenger térségének tényleges problémájára konkrét választ ad. Nem egy akadémiai szellemi gyakorlat ez, hanem kézzelfogható eredményt kell hozni az ott élő emberek életének javításában. Az is fontos, ahogy sokan hangsúlyozták ma délelőtt, hogy ez a modell hogyan működhet majd még jobban. Erről most is vitázunk majd, az előző bizottság is foglalkozott ezzel, és az Európai Bizottság most azt vizsgálja, hogyan lehet tovább lépni, különösen az várható eredmények összefüggésében, mert először is eredményekre kell törekednünk, másodszorban milyen forrásokat lehet alkalmazni, és milyen finanszírozási mechanizmusok alkalmazhatóak. E tekintetben utalnék azok az utolsó bekezdésekre a jelentésnek, ahol is utalás történik arról, hogy az Európai Bizottság saját emberi és pénzügyi erőforrásainak problémáival is meg kell birkózzék. Hát ennél egy kicsit több input és támogatása tartanánk igény, de azért megpróbálunk megtenni mindent, amit tudunk. Mert hogy komolyan el kell gondolkoznunk azon, hogy, hogy elég forrásunk van-e a Balti-tenger térségének, a, a Dunai térség stratégiának kidolgozására. Komoly kérdés ez az Európai Bizottság szempontjából, meg önök is, mint a költségvetési hatóság el kell ezen gondolkozzanak. A két konzultatív szakbizottság kapcsán a külügyi szolgálatról is szót kell ejtsünk. Nagyon keményen dolgozunk, különösen Oroszországgal kapcsolatban. Éppen most lesz találkozó az orosz külügyminiszterrel, a regionális fejlesztési miniszterükkel találkozunk. Ezek a reményeknél pozitívabb eredményeket látszanak hozni. Úgyhogy legalábbis azért ez egyfajta mozgásteret ad az önkormányzatoknak, a helyi regionális önkormányzatoknak a balti tenger térségében, még Oroszországon belül is ez kell legyen a cél, hogy legyen önállóságuk ahhoz, hogy a szükséges lépéseket megtehessék a stratégia keretében. Így módon fűzhetjük szorosabb az együttműködést, és teljesen osztjuk azokat a kérdéseket és problémákat, amelyeket felvetettek. Ez van a három megjegyzésem e a jelentésre vonatkozóan. Köszönöm a szakbizottság támogatását. Együtt szeretnénk húzni önökkel egy irányba működve, és nagy várakozással várjuk az önök inputjait, észrevételeit, hogy bedolg, beledolgozhassuk ezt a stratégiába. Elnök, köszönöm. Nem csak a jelentéstevőnek, hanem az árnyék elődőknek is, meg mindazoknak, akik részt vettek ebben a nagyon magas szintű vitában. A módosítók benyújtásának határideje 24 március 24-e délután 6 óra. Mindenki, aki szeretne módosítót benyújtani, addig tegye meg. Ezzel zárjuk a téma vitáját. Ha csak a jelentéstevő nem kíván zárszóval élni, nem kíván, akkor köszönjük. Következő napi pontunk a szavazás. Mint tudják két jelentés tárgyában kell szavaznunk. Hat kérjem mindegyiküktől, hogy ellenőrizzék le a gépüket, működik-e a szavazómasina, a kártyákkal végezzünk egy teszt kört. Nagyon sok hogy szavazásra nem nagyon lesz szükség, azt hiszem, de azért, ha kell, akkor működjön, akkor futassuk le az ellenőrzést. akkor nyissuk meg a szavazást, a próbaszavazást, mindenki szavazzon valamiképp, hogy lássuk, működik-e a rendszer. Még várunk, tehát mindenki megtalálja a kártyát. Látom, még mindenki, egyesek még a zsebükben halásznak, hogy a kártyai közül kiválasztják, melyik a szavazókártya. Akkor megnyitom a szavazást, a próbaszavazást. Megnyitjuk a szavazást. Mindenki kérem, hogy voksoljon. Téri asszonynak a gépével van baja? Sajnos nincs itt a szavazókártyám, elnök asszony. We, we will uh, do this exceptional, um, we find exceptional solutions, so we will come akkor meg fogjuk a megoldást találni. Most lezárom közben a szavazást, tehát majd az ön szavazatát hozzáadjuk a szavazatokhoz. Akkor Kirillov úr jelentésével kezdjük ahogy tudják és látják a szavazólistán is, hogy nagyon sok módosító indítvány született, a Költségvetés és a Foglalkoztatási Bizottság is bemutatták a véleményüket, és tegnap a szakbizottságaikban meg is szavazták ezt a jelentést. Akkor el is kezdhetjük, a Kirilov jelentéssel kezdjük. A 21-es módosító kiszavaz mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 6-os módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A foglalkoztatási 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 24-es módosító mellett kiszavaz ellen tartózkodás elutasítottuk. Foglalkoztatási 10-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, foglalkoztatási 11 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 8-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes következik, tehát a 26-os okafogyottá vált, 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es, itt három megegyező, tehát 12-es mellett ellen. Ellenőrizzük le, vagy világos volt? El, nem, elfogadtuk. Tehát a 12-es módosítóra szavazunk, a, a budget 5-ös és az M12-esre is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34-en szavaztak mellette, 5-en ellene, tehát elfogadtuk. Nem tudom, hogy miért voltak kétségeink. A 13-as módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk a költségvetés hatos mellett nem ez okafogyottá válik, elnézést kérek, a 13-as szintén, tehát a 14-esre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A költségvetési hetes mellett nem ez, ez okafogyottá válik, most a 15-ösre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es okafogyottá válik, 16-os, amely a költségvetési 8-assal megegyezik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Ample 14-es okafogyottá válik, 17-es és a 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 18-asra térünk át, mert a 15-ös okafogyottá válik, tehát 18-as, amely megegyezik a budget 10 és az M16-tal, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következnek a prambulum bekezdések, az egyes, ampl egyes mellette kiszavaz ellene tartózkodás. Elutasítottuk, kettes, ampl kettes mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk, hatos prambulum bekezdés, ampl hármas módosító mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk, 9-es frambulum bekezdés 1-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 11-es frambulum bekezdés megegyezik, ugye itt a budget 4, az MP 4-jel kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es frambulum bekezdés MP 5-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Átérünk a 11-es A-ra, az EMP 6-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 12-es Lamblum bekezdés, itt a 3-asra szavazunk először mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, aztán a 20-as következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, Emplő 7-es kies, kiesik, aztán a 14-es Brambulum bekezdés 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a 8-as okafogyottá válik, 20-as preambulum bekezdés 5-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig áttérünk a Költségvetési Bizottság módosítóival, az egyes módosítóval mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, hármas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, most pedig elektronikusan szavazunk a végleges módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást, és szavazunk, tehát szavazzanak, kérem. Lezárom a szavazást. Kedves kollégák, 41-en szavaztak, 36-an mellette, 4-en ellene, egy tartózkodással. A jelentést tehát elfogadtuk. Most pedig áttérünk Jan Olbricht vélemény tervezetére a 2008-as évi mentesítéssel kapcsolatosan, a 12-es napirendi pontról van szó. Yeah, but, but I have the committee, no? So wait, wait a second. No, no, let's use this one, please. Yeah, okay. I don't know why, but I hope you're right. So we start with the tehát elkezdjük az egyessel, azt visszavonták, elnézést, kettes. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig következik a hármas módos, módosító mellett. Nem, nem. Tehát a szóbeli ö, válik okafogyottá, ha az egy, elfogadtuk az előzőt. Tehát a hármasra szavazunk. szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most, most lesz a négyes bekezdés, négyest visszavonták, ötösre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk hatos módosítót visszavonták, most áttérünk a Piper úr szóbeli módosítójára akar valamit esetleg mondani? Nem, nem, akkor szavazunk világos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a hetes bekezdés, a hetest visszavonták, a nyolcasra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es módosító mellett, nem, elnézést, akkor a 8-ast ellenőrizzük le. A kollégák azt kérik, tehát a 8-asra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. heten mellette 33-an ellene elutasítottuk. Igen, időközönként jó azért ezt leellenőrizni. 9-es mellett kiszavaz ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, most átérünk a szóbeli kettes módosítóra. Márkusz úr nem akar semmit mondani, akkor szavazunk, ki szavaz mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát akkor most a véleménytervezetre szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. 38-an mellette egy ellene három tartózkodással, tehát ezt a vélemény tervezetet elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. Áttérhetünk a 13-as rendi pontra. A kohéziós politika hozzájárulása a Lisszaboni célkitűzések eléréséhez és hozzáadtuk ehhez az EU 2020-as stratégiát. Ricardo Cortes Lastra az előadó. Tehát akkor elkezdhetjük a eszmecserét. Kedves kollégák, azok, akik el akarják hagyni a termet, kérem, hogy tegyék meg csendben, és elkezdhetjük akkor a vitát a jelentésről. Ricardo, hogyha kezdenéd egy bevezetővel, akkor megadom neked a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is, ahogy azt illik, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a bizottságtól, a frakciók titkárságai, ról A kolleg, tehát minden kollégának köszönöm a hozzájárulását ehhez a munkához. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, a bizottság titkárságának, az árnyékjelentéstevőknek, az asszisztenseknek, csak úgy, mint a regi főigazgatóságnak, a foglalkoztatási főigazgatóságnak, a szakszervezeteknek, az NGO-knak, mindenkinek, akik hozzájárultak ehhez a munkához. Akkor, amikor elkezdtem E, jelentést kidolgozni, kapcsolatba léptem a különböző szervezetekkel. Elnézést kérek, Ricardo, kérem, hogy kint beszélgessenek a, a, a ne itt bent a teremben azok, akik beszélgetni akarnak, mert ez zavarja az előadót. Tehát amikor előkészítettem ezt a jelentést, találkoztam a legkülönbözőbb intézményekkel, a, a távol eső régiókkal foglalkozókkal, a, a, az innováció, a kutatással foglalkozó kollégákkal, a foglalkoztatási főigazgatósággal, a régiók bizottságával, és így tovább. Tehát mindenkitől begyűjtöttem az ötleteket, gondolatokat, javaslatokat, és ezeket próbáltam itt a jelentésben tükrözni. A EU 2020-as stratégiával kapcsolatosan is el kell mondani azt, hogy március 9-én egyeztünk meg abban, hogy ehhez a 13-as napirendi pont címéhez hozzáveszük még az EU 2020-as stratégiát is. Tehát a célkütőzés az, hogy a kohéziós politikát erőteljesen támogassuk minden európai térségben, és alá kell húznunk az Európa 2020-as stratégiának fontosságát is. A Lisszaboni stratégiával kapcsolatos aspektusok kritikusak. Ugye itt a valós költségek nem kerülnek mindig figyelembevételre, és azt és türelmetlenül várjuk a bizottság stratégiai dokumentumát. Reméljük, hogy a, ez a dokumentum értékelni fogja a különböző aspektusokat a régiókban megvalósulandó projektekkel kapcsolatosan a helyi gazdasági szereplőket nem megfelelő módon vonják be ebbe az egész folyamatba éppen ezért fontos bevonni őket, hogyha meg akarjuk a Lisszaboni stratégiát valósítani. Sőt, ugye a 2020-as európai stratégiát úgy szintén fontos bevonni a különböző szervezeteket, társulásokat helyi szinten is, mert csak ők garantálhatják ezen stratégia sikerét a gazdasági és szociális szereplők szerepét meg kell erősíteni, általában a civil társadalom szereplőinek fontosságát kell aláhúzni ezen politikák megvalósítása során. A helyi és regionális szereplők dimenzióját is meg kell erősíteni. Ezen kívül a kutatás, az innováció, az oktatás nagyon fontos területek. A tudás háromszöge egy nagyon fontos kulcsszerep, az innováció, valamint a régiók speciális szükségleteit is figyelembe kell venni. Éppen ezért eléggé rugalmasnak kell lennünk. A kutatás és az innováció, a fejlesztés területén szinergiákat kell kialakítani. A nemzeti referencia stratégiák és a közösségi stratégiák közötti koherenciát kell biztosítani regionális, nemzeti szintű munka során. A az Európai Beruházási Bank továbbra is nagyon fontos szerepet játszik az együttműködés és a finanszírozás területén. Támogatni kell a kis és középvállalkozásokat, ezt fent kell tartani, mint nagyon fontos realitást. A ami a finanszírozást illeti, a beruházási bank szabályainak mentén kell eljárni, de egyszerűsíteni kell a szabályokat. Köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Mielőtt Dirkanernek adnám meg a szót, aki a a régi eh, főigazgatóság eh, igazgatója. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy az elnökök kértekezletét eh, már kértük azt, hogy a jelentés címét tehát változtassa meg, és tegye a címhez az EU 2020 stratégiát. A a szakbizottsági elnökök értekezete pozitívan reagált erre a kérésre, és most várjuk az ő, ő jóváhagyásukat. Az április 10-én vagy 12-én lesz ez a, az értekezlet, ez az ülés, és megragadjuk az alkalmat arra, hogy ebben a jelentésben, tehát az EU 2020-szal is foglalkozzunk. Most pedig Dirk Annernek adom meg a szót. Thank you very much, uh, Mrs. Köszönöm szépen, állnak asszony. Hölgyeim és uraim, képviselők, jó napot mindenkinek! Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a tervezetért. Nagyon hálás vagyok azért, hogy kiterjesztette a jelentés hatáját a 2020-as európai tervezetre is, és hozzá kell tegyem, nagy hatással volt rám mindaz, ami a jelentésben áll, és különösen örülök annak, hogy alá, aláhúzza a jelentés azt a gondolatot, hogy a kohéziós politika nem csak a stabil finanszírozás, pénzkihelyezés forrása, hanem a fő elvei, a több szintű kormányozás, az igazi partneri viszony kulcsfontosságú elemei, lényegi elemei a stratégiának, és bele kell építeni ezért abba. Ez rendkívül fontosságú üzenet. A következő hetek során elnök asszony a parlament elé terjesztjük a legelső előrehaladási jelentésünket a tagállamok jelentései alapján a jelenlegi programok előrehaladását felmérendő. Ez egy újítás a jelenlegi ciklusban. Ez az első ilyen jelentés, és ez nagyon hasznos tájékoztatást nyújthat arról, meddig milyen haladást könyvehetünk el eddig a programokban. 280 milliárd euró költünk a Lisszaboni stratégia prioritásainak végrehajtására, és ezek az összegek, mondjuk meg nyíltan, összefüggenek a 2020-as rend prioritásaival is. Különösen fontos számunkra és érdekes számunkra az a kérdés, hogy a programokban, a tagállami programokban kifejtett szándékok, meg a tényleges helyben történő valóság között milyen az összefüggés, mi látható eddig. Röviden szólok most csak erről, és sokkal részletesebben taglalja majd ezeket maga a jelentés, de azért ami leginkább foglalkoztat, hogy általában a helyben való végrehajtás nagyon lassú még mindig. Ez a, erre a jelentés is rámutat. Persze a nagy különbségek vannak az egyes tagállamok között a tekintetben is, és, és ez a pozitív része az üzenetnek. A Lisszaboni stratégia, a prioritások terén jó előre a hadást látható, talán még kicsit jobb is, mint az átlag. Ez tehát azt jelenti, hogy a válság ellenére a Lisszaboni pontokból a legfontosabbak működni látszanak, legalábbis jelenleg. jelenleg kb. 27%-a került lehívásra, vagy kihelyezésre a helyben futó projektekre. Ez azt jelenti, hogy a projekteket kiválasztották, és a pénzt előránzatra került, bár nem feltétlenül fizették még ki. Tehát a regionális politika tekintetében 14% az összegek felhasználásának szintje, amely összevetve már amennyire össze lehet ezeket az adatokat vetni, százalékkal, ami az előző időszakban volt, az első három év után, azt mutatja, hogy van még behozni való az elkövetkező években, és ez bizony komoly erőfeszítést kíván minden résztvevő részéről. A magunk részéről mi erre készen állunk, arra, hogy nagyon intenzíven együttműködjünk, különösen azon tagállamokkal, ahol nehézségek mutatkoznak a pénzek felszívásával, az abszorciós kapacitással. Azt is szeretném kérni mindannyiuktól, asszony, hogy segítsenek bennünket abban, hogy a hazájukba elviszik ezt üzenetet, és ha kívánják, és részletesebb, konkrétabb információra tartanak igény saját hazájukról, akkor magam is, meg kollégáim is mindig rendelkezésre állunk, hogy tájékoztassuk önöket, hogy áll az önök tagállama, hogy önök aztán abban segítsék a munkánkat, hogy otthon tájékoztatják a közvéleményt ezekről a dolgokról. Mert amikor a költségvetés áttekintésének vitája elindul idén, meg aztán a jövőre az új költségvetési keretek vitája, akkor mindenki az abszorciós kapacitás is vizsgálgatni fogja, hely, helyes legyen ez vagy helytelen, mindegy, de felmerül majd a kérdés. A stratégiai jelentést reményeink szerint március végén fogadja el az Európai Bizottság, ezt követően be tudjuk mutatni majd részleteit is megtárgyalhatjuk. Véleményem szerint gazdag információs forrás kínál ez majd az önök munkájához. Aztán most hadd szóljak néhány szót a 2020-as stratégiáról, ami szintén nagy fontosságú, és amely kapcsán jelentős mértékben egyetértek azokkal a nézetekkel, amelyek a jelentés tervezetben fogalmazódtak meg. Mit tegyünk a 2020-as stratégia kapcsán? Ahogy elmondottam már, hiszünk abban, hogy már, hogy már a mostani működő politikák, illetve a Lisszaboni stratégiára vonatkozó előrányzatok is jelentős módon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy végrehajthassuk a 2020-as napi rendet. A mi szakpolitikánk feladata éppen abban áll, hogy a 2020-as stratégia prioritásait konkrét fejlesztési célokra fogalmazza meg, fordítsa át. A kohéziós politika e tekintetben különleges szereppel bír, hisz olyan szakpolitika, amely maga a telivér közösségi politika, és ezen belül az egyes ágazati prioritásokat helyben a régiók sajátságai alapján kell megfogalmazni, konkrét fejlesztési programokba önteni. Ezért oly fontos szerintem, hogy a kohéziós politika szerepe továbbra is fontos legyen, továbbra is jelentősége legyen. A 2020-as programban is. Még idén két nyilatkozatot, két kommunikét fogalmazzunk meg, melyek konkrétan a Lisszaboni stratégiához kapcsolódnak. Az egyik kommuniké a fenntartó fejlődés szélesebb körű témáit taglalja majd, és ezen belül konkrétan azt igyekszünk megvizsgálni, hogyan lehet a fenntartható fejlődés célrendszerét a kohéziós politika gyakorlati eszköztárában megvalósítani, helyben, helyi projektekben és ugyanezt a célunk az innováció témakörében is, mert hogy a nézetünk szerint ez egy kulcsfontosságú téma a 2020-as programban is. Úgy vélem, hogy a 2020-as program témái, a okos fejlődés, fenntartó fejlődés, a társadalmi integrációval összekapcsolódó fejlődés, abszolút kapcsolhatóak azokkal a kulcsfontosságú célokkal, melyek a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célrendszerét határozzák meg. Ezért szándékunk az, hogy nagyon aktívan fellépünk, aktív szerepet veszünk magunkra. Az év vége felé aztán, mint tudják, megszületik a szokásos kohéziós jelentésünk is, ebbe igyekszünk belefoglalni. Azt az előre tekintő megközelítést, amely a jövőbeli szakpolitikai orientációkat is meghatározza, és ezeket hozzákapcsoljuk majd a 2020-as programhoz is. Még egyszer szeretném aláhúzni, mennyire fontos szerep, szerepet tulajdonítunk az Európai Parlamentnek mindezekben és különösen az önök szakbizottságának, nem csak azért, mert önök társjogalkotók, hanem azért is, mert önök a, a mozdonya az állampolgárok mozgósításának és a nemzeti parlamentek bevonásának is önök lehetnek a legjobb eszközei. Remélem, hogy lesz alkalmunk arra, hogy a stratégiai jelentést arra használjuk, hogy közösen meg tudjuk határozni, hol tartunk ebben a folyamatban, és rendszeresen kívánom tájékoztatni önöket, idén is, meg a következő években is. Tervem szerint évente háromszor egy rövid jelentést írva önöknek, beszámolva arról, hogy hol tartunk a szakpolitikák fejlődésében, a pénzek lehívásában, helyben, az egyes tagállamokban hogy állnak a projektek, milyen az abszorpciós kapacitás, hiszen az egyik legfőbb feladatunk, hogy a közösen megállapított célrendszeren belül olyan szakpolitikai kínálatot nyújtsunk, amely konkrét kézzelfogható eredményeket hoz helyben. És már előre is köszönöm az önök együttműködését ebben a munkában, és ezt a segítséget, támogatást, amelyben eddig is részesítettek bennünket az elmúlt hónapokban, és a jövőben is számítok. Ezen új szakpolitika terén. Azt hiszem, hogy a 2020-as program keretében bizvást mondhatjuk, hogy a kohéziós politika nagyon modern fejlesztési eszközként szerepelhet majd. Elnök asszony, köszönöm szépen hozzájárulását a vitához. Ha lehet, egy megjegyzést szeretnék csak tenni. A főigazgató úr elmondta, hogy otthon is hozzáférhet mindenki az információhoz a kohéziós politikáról. A főigazgató úr rendelkezésükre áll. A másik dolog, persze főigazgató úr tudnia kell, hogy mi rendkívül örülünk annak a szerepnek, amelyet az Európai Parlament kapott az Európa 2020-as dokumentumban, mert az új szerződés értelmében több politikai hatáskörrel rendelkezünk a folyamat monitorozását illetően is, a mobilizációt tekintve nem, de az együttműködéssel mi is elégedettebbek lehetünk. Most pedig az árnyék jelentés készítőkhöz fordulok. Kolászka Hobinska asszony, a szó először. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a jelentés elkészítésében közreműködtek. Nagyon jó a jelentés. Többször is megvitattuk már ezt a témát, és ha az én módosítóimat nézik, láthatják, hogy nem csak egyetlen szemszögből tekintünk a jelentésre. Láthatjuk, hogy ez nagyon jó dolog. Eléggé változatos volt a munka, mert először a Lisszaboni stratégiáról beszéltünk, de még nem vontunk egyenleget, mérleget a stratégiáról, aztán az Európa 2020 keretén belül az érdekek, a különböző súlyok kerültek felvetésre a szakbizottságon belül. A jelentésben főleg az a tény tükröződik, hogy az Európa 2020-as stratégiában nem veszik eléggé figyelembe a régiókat és a regionális politikát. Pedig nagy szükség lenne erre. Ezen kívül úgy tűnik, hogy a stratégia jobban megfelel a gazdagabb országoknak szemben az összes európai tagállammal figyelembe véve fejlettségi szinteket, főleg az alsóbb szinteket. Tehát nem csak egy oldalú megközelítésre van szükség, itt tehát módosításokra van szükség. Alapvetően fontosnak tűnik az is, amikor a fejlődési célokról beszélünk, hogy ne felejtsük el az infrastruktúrális célokat, az energia, a közlekedés, illetve a technológia terén. Nos, ezeket a célokat kellene figyelembe venni a továbbiakban. Ami a kohéziós politikát illeti, ahogy a főigazgató úr is említette, ez az a politika, amely az összes többit integrálja. Úgyhogy a jelentésben figyelembe kellene venni az eltérő fejlettségi szinteket a régiókban, az államokban, mert manapság Európában nagyobbak a különbségek, mint a csatlakozás előtti időszakban. Ne felejtsük el, hogy még további csatlakozásokra ö, kerül majd sor a jövőben, és ez azt jelenti, hogy még nagyobbak lesznek a különbségek. Most amilyen különbségeket illeti, pontosan ezeknek kellene tükröződnie a mi szakbizottságunkon belül, mert ezekkel foglalkozunk. Javaslataimban hangsúlyoztam tehát annak szükségszerűségét, hogy ezeket figyelembe vegyük. Azt is megemlítettem, hogy amikor a zöld gazdaságról beszélünk, a tudomány fejlesztéséről és fejlődéséről, figyelembe kellene venni azt is, hogy a költségek, jövedelmek nem azonos módon oszlanak meg a, a tagállamok között. Tekintettel arra, hogy a zöld gazdaság más és más költségterhet jelent majd az egyes tagállamok számára a kohéziós politikának nem csak elképzelésnek kellene lennie, hanem megfelelő finanszírozást is kellene, hogy kapjon. Konkrét hitelekre is szükség lenne. Úgyhogy ne csak a prioritásokról beszéljünk, hanem a forrásokról is. Várom a vitát a jelentésről, a benne felvetett célkitűzésekről, és nyilván, ha szükség van rá, módosító indítványokat is megfogalmazunk. Köszönöm szépen. președinte, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék az előadónak munkájához. Ahogy az előadó is említette, 2006 óta a kohéziós politikának nagyon fontos politikai aspektusa is van a Lisszaboni stratégia prioritásaira koncentrál, és ennek jelentős beruházási aspektusa volt a kutatás és innováció terén. Nyilván mindenre szükség van, ahhoz, hogy megfelelő mértékű legyen a fejlődés is, hosszú távon biztosítsuk a gazdasági növekedést. Mind a mellett a válságból való kizláboláshoz életképes intézkedésekre, azonnali intézkedésekre van szükség, munkahelyteremtésre, illetve az európaiak képzésére, hogy a piaci elvárásoknak megfeleljenek. Nagyra értékelem azt is, hogy a dokumentum egy nagyon fontos aspektusra is koncentrál, a, az Európa 2020-as stratégiára gondolok itt. Ugyanis a regionális hatóságok nem nagyon tudnak részt venni ebben a stratégiában. Mindannyian elmondtuk, hogy a stratégia sikere nagy mértékben attól függ majd, hogy országos, regionális és helyi szinteken hogyan kerül végrehajtása. Ezért szeretném elmondani azt, hogy a regionális hatóságok bevonása a döntéshozó folyamatba, illetve a felelősségek elosztásába rendkívül fontos aspektus amelynek tükröződnie kellene a kohéziós politikában, következésképpen a 2020-as stratégiában is. Pontosan ezért a kohéziós politika és ezek az elvek kell, hogy a stratégia végrehajtása során tükröződjenek. Nem csak a struktúrális alapok finanszírozása. Ezért Lászra kollega jelentése rendkívül fontos. Kiinduló pont a vitához. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, Fraterra asszony nincs itt, Angóra kiszúr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy nagyon fontos jelentés, amelyet Lasztra úr dolgozott ki. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog amelyet meg kell jegyezni, ahogy már elhangzott, hogy elég nagy a különbség a régiók között, és a, ez, erre már a vitában is rámutattunk. A fő kérdés, amelyel a jelentésnek foglalkoznia kell, az ö, az, az a probléma, hogy hogyan lehet ezeket a különbségeket csökkenteni. Nem lehet persze aláásni a kohéziós politikát. Viszont a mi szakbizottságunk számára ez egy nagyon fontos központi ö, téma. Elnök asszony a kohéziós alapokkal kapcsolatosan. a közösség különböző térségei közötti különbségeket mindenképpen fel kell számolni és csökkenteni kell. Milyen kritériumokat fogunk alapul venni, amikor a célkitűzéseinket meghatározzuk majd a jövőben? Köszönöm szépen. Aztán Szekrejel. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a jelentéstevő kiváló munkáját. Nehéz körülmények között dolgozott tudni Lik. Az eredeti kiindulás, a saját kezdeményezési jelentés célja az lett volna, hogy egy elemzést végezzen arról, hogy a kohéziós politika hogyan tud hozzájárulni a Lisszaboni stratégia teljesítéséhez. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a Lisszaboni stratégia kudarcba fulladt, vagy legalábbis nem hozta az eredeti célokat, amelyre kitalálták. Ezért terveztünk egy meghallgatást szervezni ebben a szakbizottságban, hogy tényeket tegyünk az asztalra, amelyeket értékelni lehet. Ez nem sikerült, mert mert és arra figyelmeztetnék, hogy ne veszítsük szem elől az eredeti célt, valóban végezzünk el egy elemzést, mely feltárja, hogy vajon helyén valóak-e az előrányzatok, hozták-e azokat a célokat, amelyeket a Lisszaboni stratégia körvonalazott, vagy sem. Amit most az Európai Bizottság javasolt, és amit az, Európa, amiben az Európai Parlament kísérni látszik, egy olyan stratégia megfogalmazása, amelyről nem is döntöttünk, nem is elemeztük még, ezt lezártnak nyilvánítanánk, és egy új stratégiát találnánk ki, anélkül, hogy tudnánk, hogy hogy működött az előző anélkül, hogy ezt elemeztük volna. Nagyon nehéz feladat ez, és Ricardonak ezért tartozom köszönettel, hogy, hogy mégiscsak megírta ezt a kiváló jelentést. azonban nem jelenti azt, hogy az elkövetkező hónapokban, vagy akár években a kohéziós politika új törvényi kereteit megteremtve ne kéne újra megvizsgálnunk, hogy milyen sikereket hozott eddig és hogyan működött eddig az elmúlt években. Ezt a feladatot nem tudjuk elnapolni, és ezért fontos az, hogy tájékoztatást kapunk majd, a következő hónapokban pedig intenzív eszmecserét folytassunk le, megformázva azt, hogy jövőben milyen módon szeretnénk tovább vinni ezt a politikát. Kerüljük el az akcionista hozzáállást, ami a kohéziós politikának kárára volna. Tudjuk, hogy a jó politika nem csak a régiók kell, hogy szolgálja, hanem az európai integrációt is előre kell vigye. Én értelemben jó volt a kiinduló pontja a jelentésnek, ám a Lisszaboni stratégia a konkrét mérható elemzését még el kell végezzük ebben a szakbizottságban. Megragadom az alkalmat, és néhány szót én is mondok most, miután Krell asszony is szólt már. A bizottság március végén fogja elfogadni a stratégiai jelentés, és majd ez a jelentés is információkkal szolgál, és e, erre az időre már Ricardo Cortes Lastra is befejezi a jelentését. A következő ülésen talán a, a biztos is eljöhet, és vitázhatunk a tanács stratégiai jelentéséről is, ugyanis a következő csúcsalálkozón már ő ezt be fogja mutatni a tanács. Lambert van Disztairól öné a szó. Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök, nagy öröm számomra olvasni ezt a jelentést, és elégedett vagyok a tartalmával, a célkitűzéseket illetően, viszont nem vagyok annyira elégedett azzal, hogy hogyan is tárgyalunk tárgyaljuk a pénzügyi kérdéseket. A Lisszaboni stratégia és a 2020-as stratégia kapcsán. Ahogy már tegnap is mondtam, a tanács a tanács igazából csak ugye elindult, mint egy repülőgép, nem, nem akar semmiképpen földre szállni, tehát egész egyszerűen, ahogy az egészhez hozzááll a tanács, ez elfogadhatatlan. Krell asszony is utalt már erre. Tehát semmiféle lépést seket nem tehetünk. Ez, ez elfogadhatatlan, ahogy eljárnak a tanácsnál én én azt hiszem, hogy azokat a dolgokat kell aláhúzni, amelyek jól működtek. Például a régi jogbizottsága a múlt évben a Lisszaboni stratégia megvalósításával kapcsolatosan egy ellenőrzést, egy monitoringot végzett, és megnézte, hogy a Lisszaboni célkitűzéseknek megfelelően folyik-e a munka a kok jelentéssel kapcsolatosan, ugye, ugye már kimondtuk azt, hogy hogy senki sem igazán felelős a Lisszaboni stratégiáért, vagy akkor azt mondták, hogy a tagállamok a felelősek. Aztán ö, született egy jelentés, ezt szépen elküldtük Brüsszelbe, aztán viszontlátásra. Ö, tehát nem volt semmiféle innovációs jelleg. Hát erről vitázzunk pedig. Európának egy paktumot kellene kialakítania a különböző régiókkal 2020-ig, és aztán meg kellene nézni, hogy, hogy, hogy milyen javaslatokat tehet a bizottság is a, a valódi szereplőkkel kell ö, a kapcsolatot feltenni, de mindenki felelős. De ha azt mondjuk ki, hogy mindenki felelős, az azt jelenti, hogy senki sem felelős. De kik a kult szereplők? A vá, városok, a vállalatok, a, a helyi szereplők ha értékelő jelentéseket írunk, akkor is hogyan működik ez az egész rendszer? Én tudom, hogy hogy működik. Sokszor a régiókkal egyáltalán nem is konszultálnak, megszületik egy jelentés, kihagyják őket ebből az egészből, elküldik Brüsszelnek, aztán viszontlátásra. És ez egy teljes csőd. a régiók bizottságának is kell foglalkoznia, és foglalkozik a, a 2020-as stratégiával. Én nem ellenzem azt, hogy előirányozzanak bizonyos összegeket. A többszintű együttműködés is kimondtuk, hogy mennyire fontos. Bizonyos régiók, városok nem vesznek részt bizonyos tevékenységekben, akciókban. Természetesen ez, az, ez az ő hatáskörükbe tartozik, ha ők ezt így gondolják, ezt akkor szabadon teszik. Itt, ez nem olyan, hogy, hogy mit hát egy kórusban énekelnénk, hogy mindenki énekel, aztán van, aki meg nem, van, aki csak ott áll a kórusban, nem énekel, a többit hagyja énekelni. Itt egy teljesen új típusú kapcsolatrendszere, szerződésrendszere van szükség, új stratégiákra van szükség, új kapcsolatokra van szükség az európai városok és régiókban és között. Tehát itt most állandóan csak for, forgunk egy, egy, egy körben, ugye a parlamentben is a vita, vita mindig ugyanazon témák között forog a ahogy a németek is mondják, közelebb kell lennünk a, tehát bürgen néhe közelebb kell lennünk a polgárokhoz. Vállalni kell a felelősséget, vagy akkor nem. Ez is egy szabad választás kérdése lehet. Én szeretnék majd számos módosító javaslatot benyújtani, a jelentéshez, és remélem, hogy Áner úrnak is segít majd a vitában, hogy a, a, a, csak úgy, mint a pénzügyi helyzet ö, felülvizsgálatában. Tehát meg kell ezt az egész rendszert változtatni. Köszönöm. Köszönöm, Mikael Torrer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, egyetértek Lambert van Nistelrooyjal, ugyanis, hogyha megnézzük a Lisszaboni stratégiát, akkor ugye számosan aláhúzták már azt, hogy nem, nem igazán nagy a lelkesedés a stratégia megvalósításával kapcsolatosan. Ezen mindenképpen javítanunk kell. Elnök asszony, itt a parlamentben nekünk nagyon fontos szerepet kell játszanunk a 2020-as stratégiával kapcsolatban is. Én azt hiszem, hogy a Európai Unió jövőbeni stratégiája nem kell, hogy harcot indítson a tanács, a bizottság és a parlament között. Mindnyáján együtt kell működnünk, együtt kell dolgoznunk a polgárok érdekében. Meg kell e, próbálni együtt működnünk, és meg kell próbálni a eh, politikai döntéshozókkal együtt működni. felhívás intézek tehát eh, mindenkihez, a regionális hatóságokhoz is, akik közel vannak a polgárokhoz, tehát be kell őket is vonni ebbe az egész folyamatba. Lenne egy kérdésem is. A jelentés analitikus, ellenző jellegű, de ezt nem, ezt tehát nem szabad elfelejteni, viszont le kell vonni a tanulságokat is a, a múltbeli regionális fejlesztési problémákból. Ha a 2020-as stratégiáról beszélünk, akkor, a, akkor szeretném, hogyha válaszolnának bizonyos kérdésekre. a programok, a projektek eh, eh, esetében, amelyek már megvalósítás alatt vannak, tehát a 2010, 11, 12, 13-as évekre vonatkozva. mit, mit, mit javasolnak a regionális fejlődés húzzuk el egészen 2020-ig? Nem, nem tudom, hogy mit terveznek, mit terveztek, mert minnyáján tudjuk azt, hogy mindig is vannak különbségek, vannak eltolódások időben a programok szintjén. Szeretném tudni, hogy regionális politika szinten mit terveznek a már most működő és jóváhagyott operatív programok az új célokra hogyan igazíthatóak majd ki? Thank you, Jan Albrecht. Köszönöm, Jan Olbricht. Elnök asszony, engedje meg, hogy egy kicsit provokatív legyek. Hogyha most Ugye azt halljuk, hogy a Lisszaboni stratégia csődöt mondott. Még Barózó elnök úr is ezt mondta, hogyha a Lisszaboni stratégia kihatásairól beszélünk a kohéziós politikára, akkor a kohéziós politika is hozzájárult a Lisszaboni stratégia csődjéhez? E jelentés kapcsán két dologra szeretném felhívni a figyelmet, és pozitív konklúziót szeretnék megvonni. Hogyha megnézzük a Lisszaboni stratégia történetét, a kezdetben nem kohéziós politikáról volt szó, hanem egész egyszerűen egy nyitott, koordinációs, együttműködési módszerről volt szó, amelyet meg kellett valósítani a tagállamoknak. Legyünk tehát itt óvatosak, ne ugyanezt történjen a városokkal és a régiókkal. Ne mondjuk azt, hogy a városoknak, a régióknak kell mindent megtenniük. Ez nem működött, mert nem volt az Unió képes arra, hogy a kötelezettségvállalásainak eleget tegyen. Ugye volt egy fekete lista is. Azt mondták egyesek, hogy liszabonizálni akarjuk a stratégiát. Hogyha nem jó európai politikát valósítunk meg, amely jól működik, akkor ez a másik stratégia is csődöt fog jelenteni. Meg kell menteni ezt a stratégiát. Itt közös tevékenységre van szükség, közösek az eszközeink. Ne működjünk ilyen veszélyes módon. Ugye, ami az előirányzatokat illeti, itt is problémák voltak. Hogyha összehasonlítjuk ezt a két stratégiát, akkor ki kell mondani azt, hogy a kohéziós politikát nem vettük figyelembe a kezdeteknél, és a, ez hiba volt. Aztán persze megpróbáltuk megmenteni a Lisszaboni stratégiát, de én azt mondanám, hogy összességében nem volt csőd ez a stratégia bizonyos régiókban, városokban. Sőt, azt látjuk, hogy a Lisszaboni stratégia bizonyos célkitűzéseit ugye azért nem tudtuk megvalósítani, de összességében nem lehet azt mondani, hogy nem működött a, ez a stratégia hogyha az új 2020-as stratégiával foglalkozunk, nem szabad majd ugyanezeket a hibákat elkövetnünk. A bizottságnak ez a véleménye, és már a kezdeteknél ki kell azt mondani, hogy mit kell közösen megvalósítani, és mi kerül a tagállamok hatáskörébe, mi kerül a városok és a régiók hatáskörébe hogyan vehetnek részt a régiók és a, a városok a ö, különböző tevékenységekben, ö, Összefoglalva, szeretném tehát kimondani azt, hogy ha, össze, ha összehasonlítjuk ezt a két stratégiát, akkor kérem, ne kövessük el ugyanazokat a hibákat mm, az új stratégiával kapcsolatosan. Mm, a kohéziós politika jól működött, jó alap volt, és ez fontos érv lehet akkor, amikor a költségvetésről vitázunk. Köszönöm, állapasszony, szót. Ha valamiből kiindulunk és egy új cél felé haladunk, akkor mindenképpen fontos elemezni azt, hogy honnan jövünk, mit sikerült elérnünk. Ezért vagyok hálás jelentéstevőnek, hogy követte is ezt a megközelítést a módszertant. Sokat beszéltünk itt a régiókról. Én, mielőtt az Európai Parlamentben lettem volna képviselő, regionális politikusként működtem, és úgy gondolom, és ez egybeesik sok képviselőtársam véleményével, hogy a Lisszaboni stratégia ez egy puszta szó a sajtóban, de nem igazi alapja a politikai tevékenységünknek. Ez az egyik dolog, amit látnunk kell. Másrészt úgy gondolom, a stratégia feladata az, hogy célokat tűzön ki. Ez adódik a dolog természetéből, és Ennyiben egyetértek az előttem szólóval. Ha a cél, a Lisszaboni stratégia célja az volt, hogy Európa egészében a legdinamikusabb, leginnovatívabb gazdasági térségé fejlődjön, akkor bizony kudarcról beszélhetünk, mert ez nem sikerült. A puszta utalás arra, hogy, hogy volt pénzügyi és gazdasági válság, ez önmagában nem segít bennünket, mert voltak más térségek, amiket jobban érintett ez, mint Európát, tehát ez nem magyarázza a kudarcot. Kérdés tehát, hogy ezen célokat akarjuk tovább követni, vagy új célkitűzésre van szükség. Az EU 2020-as terv azt mondja, hogy célunk az, hogy Európa továbbra is a globális fejlődés motorja maradjon, méghozzá az innováció irányába húzó térség. Ehhez mire van szükség? Merül fel a kérdés. Minden szinten, Európai Uniós nemzeti regionális szinten mindenki megszenvedi, ha nem járunk sikerrel. Az első reflex a 2020-as stratégiával kapcsolatban, vegyük Németország példáját, vagy a régiók példáját, egy negatív értékelés volt. Éppen a mai sajtóban olvastam, a német szövetségi tartományok, tartomány miniszter véleményét, a parlament éppen tegnap hozott negatív döntést a 2020-as stratégia kapcsolatban, mert úgy érzékelte a parlament, hogy a szubszidiaritás elvét sérti a e stratégia. Tehát úgy tűnik, hogy a regionális szint már most fenntartásokat fogalmaz meg, és ez, ez a német szövetségi parlamentben is érzékelhető volt. Ha pedig ez így van, akkor egy súlyos kommunikációs problémával számolhatunk hiszen közösek kell vállaljuk ezeket a célokat. Aztán utalnék még egy tegnapi megjegyzésre, amelyet a nagyra értékelt parlamenti elnökünk, Jerzy Buzek tett, éppen az Európáért a német szövetségi tartományi miniszterek gyűlésén. Azt mondotta, hogy az európai gondolat egységet jelent, és mi európaiakként kell ezt kövessük. Ez azt jelenti, hogy Európa a globális versenyben kell, hogy egységesen fellépjen belső kohézióval. És ez felveti azt a kérdést is, hogy vajon a kohéziós politika az elmúlt tíz évben bizonyos kérdéseket és problémákat megoldott-e, vagy sem. Ahogy Olbricht úr is mondotta, 12 új tagállamat sikerült be vonnunk a közösség térségébe. Ez siker, és a kohéziós politika sikerről szól, azonban most már az a kérdés, hogy hogyan tudunk tovább lépni, hogyan tudunk olyan célokat kitűzni, amelyek lehetővé teszik, hogy megálljunk a globális versenyben, vagy akár javítsunk is helyzetünkön. Az amerikaiak, kínaiak, indiaiak úgy tűnik jobban jöttek ki a válságból, mint mi. És ezzel kapcsolatban számomra felvetődik a kérdés, hogyan lehet akkor a kohéziós politikát tovább alakítani. Továbbra is az Európai Unión belüli pénzek elosztásának mechanizmusa le legyen ez, hogy ahol van valami pénz, aznál elvisszük, és ahol egyes régiók még nem zárkoztak fel, azokat megtámogassuk, vagy azt mondjuk, hogy nagyobb a cél, globális versenyben kell megállnunk, erős oldalainkat kell, az előnyös oldalainkat kell megtámogatni, legyenek azok bárhol is, azokra kell koncentrálni, azok a területekre, ahol erősek vagyunk, és az innováció területén az a sokféleség, amely Európában fennáll, azzal kell élnünk, az erős oldalainkat kell hangsúlyoznunk, azokat kell tovább erősítenünk, és ezzel kell felállnunk a versenyben, és akkor keveset figyelem tudunk szentelni azoknak a térségeknek, amelyek lemaradóban vannak az Európai Unióban. Tehát el kell döntenünk, hogy mi legyen a cél. Ha nem tudunk a globális versenyben sikerrel felállni, akkor hosszú távon nem lesznek meg azok az eszközök, amelyek a kohéziós politika és a konvergencia céljait követhetik. Ezt a vitát meg kell nyissuk, és ezt a vitát le kell folytassuk egymás között. Uh, Köszönöm szépen. Most Bustináró uh, képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni kollégámnak, Ricardo Lastrának a jelentéséért, a provokatív jelentéséért, amely egy fontos vitát nyit meg. Amikor ezt mondom, akkor arra is utalok, hogy természetesen a Lisszaboni stratégiából levonhatjuk a, a tanulságokat. Voltak sikerei, voltak problémák. Fel kell tenni a kérdést, hogy mi is a, lenne a legfontosabb. A politikai kormányzás javult a Lisszaboni szerződésnek, a Lisszaboni stratégiának hála elha- másrészt a gazdasági kormányzás szintén javult. Ugye elhangzott néhány nappal ezelőtt, hogy a régiók kárára nem lehet semmiféle stratégiát megvalósítani. Mindenképpen globális szereplők kell válniuk a, a politikai kormányzásban és a gazdasági kormányzásban koherenciára van szükség. Továbbá, hogyha ez a 2020-as stratégia stratégiával kapcsolatosan hagyjuk, hogy a tanács dolgozza ezt ki, és hogyha a parlament egész egyszerűen csak egy mellékszereplő, hogyha elfogadja azt, amit a tanács kidolgoz, mert ugye el kell ismerni, hogy a nemzeti dimenzió jelentős mértékben ott van a tanácsban. Ugye láttuk, hogy mi volt a helyzet a konfliktus, a válság során, volt a konfliktusok a tagállamok és a tanács között. Tehát ne legyen az, hogy elveszítsük a koherenciát, és azt a képességünket, hogy a stratégiát megvalósítsák hatékony módon az unió során. Lesser Brown két, két könyvét olvastam két héttel ezelőtt. Kedves kollégák, az Európai Unióról beszélünk, új energiákról, új fejlődésről. Ez mind nagyon szép, kedves kollégák, de ez mind csak papíron létezik. Például a megújuló energiák terén. Hogyha mindezt összehasonlítjuk az Egyesült Államok vagy Kína fejlődésével, akkor egész egyszerűen látjuk azt, hogy az Európai Unió szinte nevetséges helyzetben van, hogyha összehasonlítjuk ezekkel az országokkal, mert ott létezik a politikai kormányzás, nálunk nem. Hogyha az Európai Unió szerepéről gondolkodunk, hogy hogyan is lehet ebből a válságból kikerülni, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy a különbség a gazdag és a szegény régiók között. Hogy ha ki kellene azt is gondolni, hogy milyen modellre van szükség az európai régiók számára, hogyan lehet a válságból kikerülni mindenképpen az Európai Unió bizonyos országai, tagállamai számára kellene megoldást találni. Én azt kérem, hogy az Európai Parlament játszon egy valódi szerepet a Európa 2020-as stratégiában, és ne és ne legyen az, hogy 2020-ban majd egy másik csődről vagy bukásról beszélünk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló munkáját. Én nem akarom megismételni mindazt, amit a kollégák már elmondtak, mert jó felszólalásokra került sor. Ez egy nagyon ambiciózus terv, számos esetben elmondtuk már, ugye a Lisszaboni stratégiát nem tudtuk igazából megvalósítani. Ugye ez elhangzott, hogy ez nem működött. Miért? Azért, mert a tagállamok nem vállalták el ezt a kötelességet, kötelezettséget, hogy megvalósítják. Azt szeretnénk, hogy a 2020-as stratégiában ne ismétlődjön meg mindez. Nagyon sok jó új gondolat van a jelentésben, de most már konkrét cselekvésre van szükség. A stratégiát ambiciózus célokkal kell megvalósítani. Figyelembe kell venni ezt a stratégiát a költségvetés és a finanszírozás szempontjából is. A közösségi költségvetésben mindenképpen prioritás kell, hogy élvezzen a 2020-as stratégia, annak érdekében, hogy elérjük ezeket a célokat. A koherenciát és a szinergiát biztosítani kell a különböző finanszírozási források között. Továbbá. A strukturális politika kontextusában elképzelhető az, hogy a 2020-as stratégiával kapcsolatos akciókat minél előbb kidolgozzák, hogyan tudjuk mobilizálni a különböző pénzügyi forrásokat, a különböző régiókat mindenképpen fontos, hogy mobilizáljuk ezeket az erőket annak érdekében, hogy elérjük, amit szeretnénk. Úgyhogy Lassa úr, aztán pedig Kalembach asszony. Hölgyeim, Sörön, köszönöm a szót. Térünk vissza az alapokhoz. A jelentés alapjaihoz nevezetesen. Mit is ért el a kohéziós politika mennyiben tudtuk a Lisszaboni célokat hozni ezzel az eszközzel. Fontos, hogy megint dőn a vonatkozó közvita, és örülök annak, hogy képviselőtársunk Lasztra úr elkezdte ezt a vitát. Ugyanakkor látnunk kell, vannak bizonyos eszközeink, vannak bizonyos forrásaink, ezek azonban viszonylag rövid ideig álltak rendelkezésre csak, nincs elég adatunk, nincs elég látásunk, mindezekre, hogy tényleges elemzést végezzünk olyan elvekről, mint az integrált megközelítés, partneri viszonyok képítése, szubszidiaritás. Ezek ugyan alapértékek, ám nehezen mérhetőek. Például megkérdezhetjük az egyes tagállamokban, volt, hogy hogyan folyt le a prioritásokat meghatározó vita. A városok prioritásait vajon figyelembe vették-e kellő súlyjal? Az integrált tervek, amelyeket a városok készítettek el, sikeresek voltak-e? Vajon hatékonyabban tudtak egyes eszközöket kihasználni, mint másokat? Vajon a források végrehajtását megfelelő módon irányították-e? Megfelelő irányba vitték-e ezeket? fel, megválaszolható a kérdés egyáltalán, hogy a városok, városi önkormányzatok miért nem vettek erőteljesebben részt a források felhasználásában? Csak két holland város, Amsterdam és Rotterdam mondható el, hogy éltek ezzel, mint városi önkormányzatok. Vajon mások miért nem Európában? Miért? Mitől tartottak? A Jeremy és a Jessica is működő programok, modern elvek alapján működő rendszerek ezek, ám felhasználásuk meglehetősen korlátozottnak tűnik. Holott a jövő e felé kéne vigyen bennünket. Tehát mik azok az akadályok, ezt kéne megvizsgálni, amelyek akadályt gördítenek ezen modern elvek alkalmazása, tényleges alkalmazása elé. Azt is látni kell, hogy nem csak mi igyekszünk megbírkózni ezekkel a problémákkal. Itt van a régiók bizottsága is, más testületek is, amelyek hasonló kérdésekkel foglalkoznak. Meg lehet kérdezni tőlük is. Ők milyen ajánlásokat tudnak megfogalmazni, ők hol érzékelik a problémákat, ők milyen elemzéseket végeztek. Azt hiszem, az a, meg, az a javaslat, hogy egy meghallgatás, vagy egy, egy, egy mini meghallgatást szervezzünk, jó gondolat lenne e tekintetben ez a jelentés az elemzés céljait kell szolgálja, melyek alapján ajánlások fogalmazhatóak meg, hogyan lehet eredményesebben, hatékonyabban felhasználni az európai pénzeket. Köszönöm szépen, Kálenbach képviseli a szó, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen. Követve a mai vita menetét, én is szeretném megköszönni a 14 pontot a jelentéstevőnek ha megnézzük a 2020-as stratégiát, akkor tegnap is, meg ma is a versenyképességről, a növekedésről beszéltünk. Ám ma figyeltem, egyszer sem hallottam az ember kifejezést a vita során. Ugyan feltett a kérdés, mire kell a növekedés? Mire törekszünk? Milyen értéket hordoz önmagában a verseny? Hát végső soron az kell legyen, hogy az emberek, az európai emberek lássák ennek hasznát. A regionális politikában is a Lisszaboni stratégia, sokan azt mondták, hogy csak az újságból volt ismerős. Kérdés, hogy az emberek számára mi fontos helyben élők számára, a gyermekeik számára, a környezetvédelme szempontjából mi ragadható meg ezekben a programokban. Ezért vagyok a hálás azért, hogy itt ehelyt hangsúlyozzuk, hogy legyen bármilyen fontos a növekedés, a versenyképesség. Ennek csak akkor van értelme, hogyha érthető, látható, hogy ezt a régiókban élő emberek, európaiak életét hogyan pozit, befolyásolja pozitívan, pozitívan. Nem csak regionálisan kell vizsgálnunk mindezt, hanem azt, hogy akik érint ténylegesen a politika, azok milyen hasznát látják, illetve akik nem férnek hozzá a, az előnyökhöz, miért nem férnek hozzá. Lehet, hogy kicsit naív és, és, és a szociális romantika ö, mentén vizsgálom ezeket a kérdéseket naív módon, ám fel kell vetnünk ezeket, mert nem csak technikai, szakmai kérdésekről, nem csak folyamatokról, hozzáférési optimalizációról van szó, hanem azt kell látni végső soron az európai ember a személyes életében milyen hasznát látja ezeknek a döntéseknek. Ezért örülök ennek a 14 pontnak, mert a versenyképesség, növekedés nem hoz semmit Európa számára, hogyha nem gondolunk az emberekkel. Thank you, uh, Madame Kallenbach. Uh, Köszönöm, Kallenbach asszony. Ennyi volt a hozzászólók listája hozzárásként Kanar urat kérem, hogy szóljon hozzá, és aztán, ha még jelentkezik, jelentéstevő. Köszönöm, elnök asszony, és köszönet illeti önöket azért, hogy meghívtak erre a vitára. Nagyon, számomra nagyon izgalmas és gazdag merítésű vita volt ez. Ha megengedik, csak néhány pontot emelnék ki az érintett témákból. Krell mondott, asszony mondotta azt hiszem, hogy tegyük az asztal a tényeket, és elemezzük ezeket. Abszolút ez az, amire szükség van, és a követ április hónap és május hónapok során nagyon sok lehetőségünk lesz erre. hogy március végén megszületik a stratégiai jelentés, aztán április 19-én reményeink szerint már publikálható lesz az a szintetikus elemzési jelentés, amely értékeli a 2000-től 2006-ig terjedő időszak elemzésének eredményeit bemutatja, és a 2000-től 2006-ig terjedő időszak hozzájárulását értékeli majd a Lisszaboni stratégia végrehajtásához, meg azon túl is vizsgálja azt, hogy hogyan járult hozzá a társadalmi, gazdasági, területi kiegyenlítéshez mindez. Tehát tények lesznek már az asztalon addigra, ezekkel már lehet dolgozni. Olbricht úr mondotta azt hiszem, és Szeller úr is, meg mások is, hogy bizonyos szempontból sajnálatos, hogy a kohéziós politika kifejezetten hozzá kapcsolódott a Lisszaboni stratégiához, ám csak a 2007-től 13-as időszakig vonatkozóan valósult meg ez a kapcsolás. Elnök asszony, ön amikor a régiókban járt, sokszor mondott, beszélt arról, mennyire keveset tudnak ott a Lisszaboni stratégiáról, és csak a regionális politika összefüggésében, a regionális fejlesztési programok összefüggésében érzékelik a régiók a Lisszaboni stratégia fontosságát. És 2007-től 13 időszakban lett a régiókban konkrétabban megragadható a Lisszaboni stratégia miben léte. Hogy ez korábban nem így volt, ez hiba, ezt nem szabad megismételnünk a 2020-as stratégiával. Garantálnunk kell, biztosítanunk kell azt, hogy ez a stratégia, ennek célja jól ismertek legyenek. Ott helyben is, ahol végrehajtják, már az kezdetektől fogva, és ez nagyban a kohéziós politika, a regionális politika feladata lesz majd Örülök annak is, hogy, hogy már a 2020-as stratégia jelentős mértékben átvesz prioritásokat és célokat a Lisszaboni stratégiától, lássuk a versenyképességet, innovációt és egyebeket, tovább megy sok tekintetben annál, és kifejezettebb módon ö, utal a társadalmi, szociális dimenzióra, és explicitebb, kifejezettebb módon koncentrál a környezet fenntarthatóságának vetületére. Mindkettő rendkívül fontosságú számunkra tudnilik. Sajnálatos, hogy a regionális politika oly későn kapcsolódott össze a Lisszaboni stratégiával. Hogyha megnézzük a dátumokat, 2007-ben kezdtük ezt a munkát. 2007 végére elfogadásra kerültek a programok. De aztán a végrehajtás voltak éppen 2008-ra, 9-re tolódott el. Ma már egy év később látjuk, hogy csak kis a kohéziós politika lehetőségének csak egy kis részét használták fel. És már ma is értékelhetjük a Lisszaboni stratégiát, döntöttünk felőle, és le is váltottuk a kétszer utas stratégiával. Miközben sajnos nem volt időnk arra, hogy mélységében elemezzük azt, hogy a kohéziós politika és a Lisszaboni stratégia kifejezett összekapcsolása milyen további eredményeket hozhatott volna. Tény persze, hogy a kohéziós politika saját jogán is érvényes politika. Sokan említették, hogy helyén való, hogy fenntartsuk azt, amíg olyan nagy különbségek van, állnak fenn egyes régiók között az Európai Unióban, és valóságos kifejezése ez a politika a szolidaritásnak. Azonban nem karitatív értelemben, hanem olyan értelemben, hogy a fejlesztést, a fejlődést kell támogatnunk nem segélyeket kell osztogatnunk. És hogyha a 2000-től 2006-ig terjedő időszak értékelését nézzük, egy mondat szúrt nekem szemet, egy elemző jellegű értékelő mondat, hogy bár az a tény, hogy a szolidatás révén támogattunk több olyan régiót, amely lemaradott volt, ennek jótékony hatása volt az EU gazdaság egészére is. Nagyon fontos gondolat ez. De a másik oldala is nagyon fontos ennek, hiszen mivel globális világban élünk, nem nézegethetjük folyton csak az EU saját átlagát, ahhoz felzárkóztatva a lemaradó régiókat, Eközben kívülre is, kifelé is néznünk kell, és a 2020-as politika erről is szól. Egyre gyorsuló változásokban élünk világszerte, egyre gyorsabban változik a globális világ, úgyhogy jövőben arra lesz szükség, megfelelő egyensúlyt találjunk e két célrendszer között, amelyek persze egymással is összekapcsolódnak, és amelyeket egymással párhuzamosan egyszerre kell kezelnünk. Ha pedig így járunk el, akkor meg vagyok győződve arról, hogy nagyon komolyan hozzájárulhatunk a jövőbeli fejlődéshez, az Európai Unió fejlődéséhez, és ez nagyban, és erről szól a 2020-as stratégia, arról is szól, hogy szembenézzünk a kihívásainkkal, ehhez pedig társadalmainkat, gazdaságainkat tovább kell fejlesztenünk. És itt visszatérhetünk a szerződések szelleméhez, ahhoz, hogy ezt egy kiegyensúlyozott módszertan mentén kell megcsinálnunk. Ha együtt mű tudunk működni a következő hónapokban és években ezen feladat ellátásában, akkor viszonylag optimista lehetek, elnökasszony, és még egyszer köszönöm a jelentéstevő munkáját és a jelentés tervezetet. Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót, én is szeretnék egy másodpercig szót kapni. Főgazgató úr, Említette, hogy vannak olyanok, akik különbséget tettnek tesznek azon szerződés között, amelynek célja az, hogy ö, diszparitásokkal foglalkozunk, ö, illetve a másik cél között. Szerintem a kettő nem, el, nem mond ellent. Mert mit jelent a diszparitások bevezetése? Nem más, mint az, hogy növekedést biztosítsunk, mégpedig fenntartható és gyors módon, ami holnap és holnap után is megmarad, és nem veszítünk Kínával vagy Indiával szembe. De a beruházások ugyanolyan szintűek, mint 20 évvel ezelőtt, tehát Lisszabonnak megfelelően kellene eljárnunk, ami az energiahatékonyság, a megújuló energia szempontjából is nagyon fontos. Úgyhogy azt hiszem, hogy tesszük ezeket a dolgokat, de hatékonyabban kellene eljárnunk, megfelelve a globális kihívásoknak, mert senki nem fog ránk várni. Ott vannak a szomszédaink, Lengyelország, Németország, Ukrajna, Lengyelország vonatkozásában. A második dolog, amit szeretném, hogyha nem felejtenének, ha elmennek innen, kérem, vigyék magukkal azt az üzenetet is, hogy értjük, hogy az EU 2020-ról szóló vita a jövőbeli költségvetésről is szól. És tulajdonképpen, ami az EU 2020-as finanszírozást illeti, nyilván az EU költségvetésről van szó. Mert a tőke beruházásokkal nyilván évtizedekig gond lesz, hiszen nagy adóságaink vannak. Úgyhogy nagy kihívás lesz a finanszírozás megszerzése, főleg a KKV-k számára lesz ez nehéz. Úgyhogy a feladatunk az, hogy jól használjuk fel az EU költségvetést. Mi a lehetőség ezen a téren? Hát vagy ágazatonként visszaveszünk a költségvetésekből, új alapokat hozunk létre. Nyilván az Európai bizottságra kell alapoznunk az új kompetenciákat, de hát ez évekig fog tartani. Aztán meg kell találnunk a legitimitását az Európai Bizottságnak, hogy kezelje ezeket az új alapokat. Olyan mechanizmusokkal, amelyek már léteznek, és amelyekkel már évek óta foglalkozunk. Ezeknek meg kell felelniük mindenféle kritériumoknak. Minden, stratégiai célkitűzésekből kell kiindulnunk, amelyeket aztán a helyi igényekre alakítanak. Aztán nyilván a tárgyalások során, ahogy az alapokat elosztjuk, megint csak vannak eszközök a kezünkben. Vannak olyan mechanizmusaink, amelyek segítségével segíthetünk. Az ENVI, a REGI főigazgatóság kezében sok-sok ilyen eszköz van, hogy végrehajtsa a projekteket. Úgyhogy létezik az a szakpolitika, az a mechanizmus, aminek segítségével végrehajthatjuk ezt a politikát. Miért kellene nekünk most újra feltalálni a spanyol viaszt, és megint tíz évet elvesztegetni ezzel? Ez sokkal többel kerülne. A nyílt koordinációs módszer még a változásokkal is egy kicsit puha mechanizmus. Talán elvezet minket a célok irányába, de végig nem. Úgyhogy hát ez a helyzet ezzel a politikával, ami szerintem segíthet Európának, és ahogy Lambert is említette, és más kollégák is, Jan például, lehetőséget kell, hogy adjon az új szerződés számára. Hiszen abban az áll, hogy az Európai Parlament az európai állampolgárokat képviseli. Hogyha nem csak a helyi és regionális hatóságok teszik ezt, hanem az Európai Parlament is. Tehát be kell vonni az állampolgárokat ebbe a munkába. Úgy gondolom, hogy ez a politikai dimenzió is rendelkezésre áll ennek segítségével. Úgyhogy a különböző mechanizmusokkal el kell érni a célt, de ez szerintem politikailag nem helyes. Úgy érzem legalábbis. Ezzel pedig átadnám az utolsó szójogát a vitáról. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Feljegyeztem a kollégák által elmondottakat. A jelentésről lefolytatott vita során. Szerintem rendkívül hasznos volt ez az eszmecsere. Köszönet az elnök asszonynak, hiszen ő volt az, aki arra ösztönzött, hogy itt a szakbizottságban lefolytatott vita óta folytassam a munkát. Először engedjenek meg néhány megjegyzést. Kapcsolódnék a megfogalmazott véleményekhez. Először is ez a jelentés nem a 2020-as stratégiáról szól, hanem a kohéziós politika hozzájárulásáról a stratégiához. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt van egy kis különbség. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt lefolytatni ezt a vitát a szakbizottságon belül. Ezen kívül fontos, hogy ilyenfajta vitákat ö, tartsunk az Európai Parlamenten belül, mégpedig gyorsan, mert Európa vár erre a 2020-as stratégiára, annak elfogadására, még pedig minél gyorsabban, ugyanis a jelenlegi helyzet rendkívül komplikált. Ami van Ninszenroy urat illeti. Csak annyit mondanék, hogy egyetértek vele, a központi eh, szerepével eh, a régióknak, eh, a helyi hatóságoknak, illetve feladatukkal a stratégiai politikában. Amber úr vonatkozásában el szeretném mondani, hogy igen, egyetértünk azzal, hogy ennek a kohéziós politikának arról kell szólnia, hogy az állampolgárokat közelebb hozza hozzánk. Ez nagyon fontos. Ebrecht úr, igen, egyetértek, a kohéziós politika tényleg megmentette a Lisszaboni stratégiát. De jobb koordinációra van szükség a különböző szakpolitikák között, amelyek ehhez kapcsolódnak. A kohéziós politika volt tényleg az egyetlen kötelező része a Lisszaboni stratégiának, és talán ezért kell biztosítanunk annak erőteljes voltát. Szíre úr. Egyetértek önnel. Fontos a kommunikáció a helyi, regionális és országos hatóságok között. Úgy kell érezniük, hogy igenis részeik ennek a, a politikának. Új stratégiát kell bevezetniük, jobban föl kell magukat vértezni a kommunikáció terén, hogy a helyi és regionális szinteken megfelelően ö, folyjon a munka, tanuljunk a múlt hibáiból. Jobb politikai-gazdasági vezetése van szükség, ez rendkívül fontos. Egyetértek azzal is, amit Májer úr mondott, a Lisszaboni stratégia rendkívül fontos. Úgy gondolom a kohéziós politikának stabilan hozzá kell járulnia a 2020-as stratégiához. Úgyhogy tényleg minden, el, ami elhangzott, nagyon érdekes volt, figyelembe fogom venni az elhangzottakat, és remélem, hogy javíthatok ezzel a, a, a jelentésen, várom a módosítóikat. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. Sajnos a határidő elég szoros, mert ott lesz húsvét is március 24-e délután 6 óra, úgyhogy kérem, tartsák be. Köszönöm szépen. Gondolom velünk marad még egy kicsit. Azt hiszem, hogy másfél pont van még hátra. Úgyhogy következik a Lambert van Nisleroy jelentés a szinergiák végrehajtásáról két fontos politika között. Lambert, át is adom a szót.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 Ez egy végrehajtással kapcsolatos jelentés, egy már létező politikával kapcsolatosan, és meg kell nézni, hogy mindez hogy működik a gyakorlatban. Ez egy nagyon érdekes gyakorlat regionális szinten, mert itt szenergiákról beszélünk, regionális alapról, kohéziós alapról, kutatási fejlesztési innovációs politikáról, IKT-ról, kis és középvállalkozásokról. És mindez nagyon fontos számunkra. Fontos, hogy egy új megközelítést dolgozunk ki. Az ITRE egy, velünk együttműködik a szerződés 50. cikkének értelmében. Nagyon együttműködő és gyümölcsöző ez a, ez a munka az ITRE szakbizottsággal is nagyon sok ötleted, gondolatot, javaslatot kaptunk az ITRE szakbizottság képviselőitől. Itt a végrehajtással kapcsolatosan. Hadzi Makakis úr, társ előadó szintén egyetért ezzel. Ez most már a második vagy a harmadik alkalom, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Sokkal inkább fókuszálni kell bizonyos tevékenységekre és társ tevékenységekre. Nagyon nagy a különbség, hogyha megnézzük a különböző alapokat, a hetedik keret, kutatási keretprogrammal kapcsolatosan, valamint a versenyképesség és innovációs keretprogrammal kapcsolatban. Fontos tehát itt az FP7-es és a CIP tehát a versenyképesi innovációs keretprogram közötti szinergiát biztosítani. Stratégiai jelentéseink is vannak a tagállamok részéről természetesen még nagyon sok részlet információra van szükség, ki kell tölteni ezeket a kereteket, ezeket a jelentéseket, a régiók és a városok szintjén pedig arra van szükség, hogy, hogy a, a helyszínen a partnerek megfelelő módon tudjanak működni a e végrehajtási terv keretén belül. Nem kell feltétlenül szakértőnek lenni ahhoz, hogy megértsük, hogy miről is van szó. Megfelelő eszközöket kell megtalálni, de sok esetben technokratának kell lenni ahhoz, hogy megértsük ezeket a szövegeket úgy gondolom, hogy ami a végrehajtás jelenti, tehát ez egy végrehajtási jelentés, ez egy nagyon hasznos dolog, hogy létezik egy ilyen jelentés. A bizottság szintén jó példákkal szolgál azzal kapcsolatosan, hogy a szinergiák hogyan tudják a sikereket biztosítani A bizottság foglalkozik bizonyos különböző szinteken ezekkel a problémákkal. Van egy zöld könyv is, amely már létezik. A versenyképesség és innovációs keretprogrammal is foglalkozik, aztán a struktúrális alapokkal már elég régóta létezik ez a zöld könyv. Mindez lehet tövé teszi azt, hogy a regionális, a területi dimenziókat is figyelembe vegyük a kohéziós politika során. Mindez most regionális és területi szintre helyezték annak érdekében, hogy segítsék, támogassák a versenyképességet a jövőben, a szociális politika célkitűzéseinek megvalósítása során a fenntarthatóságot is biztosítani kell. Úgy gondolom, hogy itt összekapcsolhatjuk a két keret programot és az egyes régiókat, a termékinnovációt is meg lehet erősíteni, mert ez magasabb szintű munkahelyek létesítését segíti elő. Bizonyos régiókban és nagyobb városok környékén, városcsoportokban bizonyos tevékenységekre lehetne összpontosítani, alapozva a már ott lévő tudásra, képességekre. Ma reggel már erről volt szó, például az energia tranzit területén bizonyos régiókra lehetne csoportosítani bizonyos tevékenységeket ezáltal. Jó együttműködést lehet biztosítani, és ez alapja a kapcsolatoknak. Nos, hát együttműködünk szorosan az ITRÉ-vel, és ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy kezeljük, értékeljük a jelenlegi politikai területeket. Az, az EU 2020-as stratégiát még nem igazán tisztán látjuk, de a Lisszaboni stratégiának is voltak nagyon sikeres oldalai. Köszönöm szépen a munkát az ITRE szakbizottság és a titkárság munkatársainak is. Nagyon fontos majd a listán is jelezni mindazt, amit itt hallottunk. Köszönöm, Lambert. Házi Markakis képviselőtársam jelentkezett, adom is meg neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm, hogy szót kaptam, meg hogy lehetőségem van az ITRE szakbizottsági jelentéstevőként felszólalni, és köszönöm Lambert van ezt a kiváló kezdeményezést, hisz tény, hogy az európai potenciálunk jelentős részét eltékozoljuk, mert a megfelelő irányokba, pontokra koncentrálva élünk ezekkel a lehetőségekkel. Ezért, hogy kiváló ez a kezdeményezés, mert ez erre hívja fel a figyelmet. A 2020-as tervezetről vitázunk egy ideje, jól tudjuk ugyanakkor, hogy a Lisszaboni program éppen azért szalad, fordult kudarcba, mert túl sok célt halmozott fel, és nem voltak elég konkrétok ezek a célek. célok. Most a 2020-as programmal lehetőség van, hogy 5-6 tényleg konkrét és mérhető célt vázoljunk fel. Ez csak azonban csak akkor lehet sikeres, hogyha az új német szóval streamliningnek nevezett módszertant alkalmazzuk, tehát a egyes dolgokban meg tudunk állapodba, állapodni a, a, a programban a kutatási pénzekkel, ez a 3%-os GDP arány, amit ugye a pénzügyminiszterek nem szívesen látnak, mégis fontos cél, és az energiahatékonysági forradalomra is szükség van. Ha ezekre a célokra törekszünk, akkor nem lehet úgy eljárni, mint a múltban, hogy különféle alapokat, támogatási alapokat egymás ellen, mellett párhuzamosan működtetünk, amelyek nem látnak egymásra át, sőt, néha egymás ellen hatnak, nem hogy egyfelé húznának. Úgyhogy a szinergiákat meg kell keresni, itt az elektromobilitás is egy kiváló példa lehet. Miről is szól ez? A Kutatási Ipari Szakbizottságban azzal foglalkozunk, hogy tudjuk az innovációkat segíteni és valóságban alkalmazni. Ugye régóta ö, akkumulátorokkal dolgozunk, eddig nikkel alapú akkumulátorok működtek legfőképpen, két éve a lítium alapú akkumulátorok is elkezdtek elteredni, rendkívül gyors ezeknek a terjedése. Ugyanakkor sem értelme egy litium elektromos autóval járni, hogyha nem tölthető fel az akkumulátor a vidéken. Tehát, ha nincs meg európai szinten a, a, erre vonatkozó terv, akkor nem sok értelme van elektromos autókat gyártani. Az Európai Bizottság Hübner asszony jól ismeri annak működését, sokkal jobban tudnak együttműködni az Európai Bizottság, az Európai Bizottság egyes igazgatósága, mint mi, a mi frakcióink. Ezért fontos az, amit Lambert lejer, lejegyzett. Kell idő ahhoz, amíg a, a, egy, egy találmány feltalálása, az innováció kidolgozásától eltelik a tényleges infrastruktúra kiépítéséig, ahol ez alkalmazható. És ez hogy működik? Csak úgy működhet, hogyha 5-6 célban legalább legfeljebb megállapodunk, és megállapodunk a keretfeltételekben is, hogy egy KKV vagy egy kutatási intézet már most is kaphat regionális alapokból vagy kohéziós alapból származó támogatásokat, de ha a pályázati dokumentumok, például a hetedik kutatási keretprogramban, vagy a CIP programban, vagy a regionális szinten, az Interreg programban, nagyon különböznek a pályázati feltételek és az anyagok, így aztán ez nem működhet a jövőben. Az van a jó, hogy a régiónak lehetősége volna minden programon részt venni, ezzel kapcsolatban azon a három probléma érzékelhető. Egyiket említettem, hogy más és más módon kell pályázni az egyes programokban. A másik, hogy a társfinanszírozást szabálya is mások. Nem lehet egyik alapból társfinanszírozni egy másik alapra vonatkozó pályázatunkat. Ezt módosítani kell, különösen akkor, hogyha egyes régiókat valóban segíteni akarunk Európában. És a harmadik probléma, hogy túl kevés a szakértő, az olyan szakértő, aki kiismeri magát a pályázati feltételek, szabályok, különféle modalitások között. Ezek tudományos menedzserekként működhetnének az Európai Unióban, képezni is kéne ezeket, hogy legyenek olyan szakemberek, akik meg tudják szervezni a régiók támogatását. Az elektromos autó példájáról szóltam, a spanyol elnökség kezdeményezése volt az, ez, és látni kell azt is, hogy milyen hátrányokkal jár, hogyha nem lépünk. Vegyük például Görögország példáját. Láthatjuk, hogy mi történik az eurózónán belül, hogyha egy állam, melynek ugyan vannak elosztási mechanizmus, hogy regionális alapokra, kohéziós alapokra hatalmas pénzek folytak itt el, ám nem termékeny módon használja fel ezeket. Nem kutatási infrastruktúrába forgatja a pénzt, nem innovációs infrastruktúrába forgatja a pénzt, nem olyanokba, ahol a termelékenység erősödik. Úgyhogy radikálisan át kell gondoljuk a stratégiánkat, mert hogy különben lejtőre kerülünk. Görögország csak egy kis példa, következő Spanyolország, Olaszország akár, Portugália. Úgyhogy Fontos, hogy a szinergiákról közösen gondolkozzunk, ezért tartom rendkívül fontosnak Van Nistelrooy saját kezdeményezésű anyagát, és a 2020-as program ö, tervezésében rendkívül nagy figyelemmel kell legyünk ezekre az ebben foglalt szempontokra. Shadow Rapporteur Michael Teurer, please. Michael Teurer, az árnyék előadó kap szót. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe... Köszönöm, elnök asszony. Mind a két jelentéstevőt fontos hozzászólásokat tett. E kérdésekről már cseréltünk is eszmét. Először is Fanny Staroly úrnak köszönöm a kezdeményezését, és Jorgos Hacimarkakis, az ITRE szakbizottságban dolgozó kollégánkat is hála illeti. Világossá vált, hogy hol ragadhatóak meg majd a jövőben a szinergiák, ahol lehet egyeztetni a kutatási programokat, meg a strukturális és kohéziós alapokat. Az is világosá vált azonban a jelentésből, és legalább ilyen fontos, hogy a jó megfelelő indoka van annak, hogy különféle módszertanok érvényesülnek. Van az olyan drop-down módszertan, tehát hogy egyrészt európai csúcs technológia kutatás, alapkutatás kell folyjon megfelelő hálózatokkal, Ugyanakkor legalább ennyire szükséges az, hogy legyen helye a bottom-up megközelítésnek, alulról felfele építkező megközelítésnek. A gyakorlat is mutatja, hogy egyes kkv támogatása, vagy akár főiskolák, kisebb intézetek támogatása azért nem valósulhat meg, mert nem tudják teljesíteni a, a kritériumokat. Nincs európai jelentősége vagy súly az adott kisvállalatnak vagy, vagy kisebb iskolának. Mégis fontos volna a kutatási támogatás szempontjából az adott intézmény. Ugyanakkor az Interreg területén a régiók is hozzá tudnak járulni a technológiai transferhez, hogy ez regionális vállalati klaszterek jöhetnek létre, olyan vállalati csoportosulások, KKV-ket is beleértve, amelyek jobban élhetnek ezekkel a támogatásokkal. A KKV-k szempontjából van a fontos a támogatás ilyen formája tehát. Hmm. A jelentés nagy érdeme, amen, eh, ahogy ezt Van Nisztároly és Hacimakakis képviselők is megírták és támogatták, hogy világosabban megfogalmazza a, azokat az interfészeket, azokat a pontokat, ahol a támogatás leghasznosabb lehet az Európai Bizottságot arra kell kérjük tehát most, hogy az, amit most Orgos Hacimarkakis mondott, valóban végrehajtásra kerüljön. Hogy egy egységesség legyen, például a pályázati dokumentumok és pályázati eljárások egyszerűbbek legyenek, egységesebbé váljanak, és nagy hangsúlyt fektetnék arra is, hogy a jövőben is fennmaradjon a két út, tehát a top-down, a fölülről lefelé haladó tá- kutatási támogatási rendszer, a másik pedig az alulról felfele való építkezés, ahol a régiók, a helyi hangsúlyokat meg tudják ragadni, a sajátságaik alapján tudják támogatni például a kis és középvállalatokat, mert ugye elméletileg sok, sokszor nem tudjuk itt a központban, hogy hol is van az innovációs potenciál helyben, ezért kell meghagyni a szabadságot a, a helyi szinten működőknek, hogy ott hozzanak döntéseket a támogatásokról. Hogy azok az Európai Uniós pénzek tényleg a döntő áttörési pontokban érkezzenek. Ez tehát a jó megközelítés. Kisebb módosítókat megfogalmazhatunk, de az általános csapás iránya a jelentésnek úgy vélem kiváló és minden frakció részéről támogatható. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek. Uh, Köszönöm szépen, Deli asszony. Merci, Madame la Présidente. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Van Nistelrooy úrnak a uh, jelentéséért, mint uh, társ előadó. Néhány megjegyzésem lenne, amelyeket valószínűleg módosítóként be fogok nyújtani. Van egy fontos témánk, amely prioritást élvez, nevezetesen ez az innovációs költségekkel kapcsolatos a fenntartható fejlődés terén. És energia, megtakarítás, megvidó energiák, valamint az épületek energia teljesítményének a átalakítása. Ezekről a témákról a parlament nem sokára jelentést fog elfogadni. Viszont hiányzik a kapcsolat az innováció és a szociális integráció között. Abszolút szükséges az, hogy összekapcsoljuk a kohéziót és a versenyképességet, de ezt a szociális integráció értelmében kell megtenni, csak úgy, mint az európai főbb stratégiákban. Az innovációt biztosítani kell az európai városok, régiók terén is, azon e, esetekben, amikor is elmaradottak ezek a régiók. A ezekben a térségekben növelni kell az oktatási szintet, a szociális kirekesztettséget és a problémákat szintén csökkenni kell. A mobilitást kell biztosítani, az eszközökhöz való hozzáférés kell biztosítani, az, él, az emberek életminőségét kell biztosítani, azáltal, hogy az ártalmakat csökkentjük, a levegőt tisztábbá tesszük. A fiatalok számára a foglalkoztatás terén biztosítani kell a képzést és az új technológiákhoz való hozzáférést. Továbbá a jelentésnek alá kellene azt is húznia, hogy mennyire fontos a különböző európai programok közötti szinergia, itt az innovációra, a kutatásra és a fejlesztésre gondolok, és fel kell kérni a bizottságot arra, hogy informálja, jobban informálja a helyi szereplőket a létező programokról, és jobban vonja be a közösségeket az innovációba is a különböző régiókban és területeken. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hat felszólaló kért még szót. Kérem, hogy mindenki legyen rövid. Matula képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony szeretnék gratulálni Van Nisselroy kollégámnak a kiváló jelentéséért. Beszélünk a szinergiáról, a fejlesztés és a kutatás területén, és ha erről beszélünk, akkor Európa jövőjéről beszélünk, nem? Mi volt a kezdet? 2007 és 2010 között meg három szoroztuk a költségvetést a kutatás és a fejlesztés területén. De természetesen összehasonlítva az előző periódussal. Itt 85 milliót irányoztunk elő, előtte pedig ez 50 millió volt, tehát összehasonlítva. Ha azt veszük, hogy fontos lépéseket tettünk előre, az egy tény, de ha összehasonlítjuk mindezt például az Egyesült Államokkal, akkor látjuk, hogy még hosszú az előttünk álló út. Nincs sok időm, tehát csak néhány dologra szeretnék még utalni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos elősegíteni a két modellt, a tudás háromszögét, a kutatási intézményekben, a KKV-kban, a helyi önkormányzati szinteken. Nagyon fontos az, hogy egyre jobban megértsék az emberek azt, hogy a kutatásnak és az innovációnak ki kell vonulniuk az egyetemekről és a kutatási központokból, és a vállalatok, a KKV-k fontos tényezőivé kell, hogy váljanak, sőt a helyi és regionális önkormányzatok szintjén is fontos szerepet kell, hogy játszanak. A regionális politikának mindig jelentős módon hozzá kell járulnia az Európai Unió főbb problémáihoz, itt a strukturális problémák megoldásához, a versenyképesség megerősítéséhez a különböző régiókban és térségekben, valamint a klíma és demográfiai változásokhoz is hozzá kell járulnia. Nagyra értékelem azt a lehetőséget, hogy ösztönző ösztönözzük a az innovációval kapcsolatos intézkedéseket. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Végül pedig alá kell húzni azt, hogy mennyire fontos egy sokkal hatékonyabb segítségnyújtás, támogatás, amely elősegíti a szinergiát a különböző infrastruktúrák között, a fejlődés, az új munkahelyek létesítése, a kutatás terén. Köszönöm szépen, még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. Szeller képviselő, köszönöm szépen, köszönöm Nisztárolyúnak a jelentést. Azért is, mert új utakat vágott. Egyrészt eldöntött politikák hatás elemzéséről is szól, és azt hiszem ezen az úton kell tovább haladnunk. Nem csak politikai iránymutatásokról kell döntenünk tehát, hanem azzal is foglalatoskodnunk kell, megvizsgáljuk, hogyan hajtották ezeket végre, és milyen hatással voltak helyben. Ez is feladatunk. Másrészt arra is rámutat a jelentés, és ezt, ebben, ezt tudat, tudatosítunk is kell magunkban, hogy a mi szakbizottságunk egy a fejlesztés területén a nagyobb területet is lefed, és a Lisszaboni szerződés alapján még erőteljesebben részt veszünk a döntésekben, hiszen mi gazdálkodunk a legnagyobb pénzeszközökkel. Ehhez pedig kell lenek megfelelő elgondolások is, Mindenki szeretne hozzáférkőzni a, a kohéziós politika zsíros bödönéhez, ám azt hiszem, Van Nistelrooy úr is jól, rá, jól kidomborította azt, hogy a végrehajtás végül is regionális szinten valósul meg, ott kell az alapoknak működniük, és Markakis úrral pedig sikerült hidat vernünk egy másik fontos szakbizottság irányába is, mert hogy a szakbizottságon túlmutatóan is együtt kell működnünk, hiszen az innovációs politika csak akkor hozhat gyümölcsöket a végrehajtásban, hogyha pénzügyi támogatást is kap, és koncentrált módon tudjuk végrehajtani a régiókban, ahol a résztvevők látják ennek előnyét. Ezzel összefüggésben szeretnék, bátorkodom utalni a 2008. szeptemberi bizottsági munkaanyagra, amelyből idézek, a kohéziós politika egy stratégiai vezetési forrását jelenti a innovációs támogatásoknak. Azt hiszem, ez a bizottsági anyag, melyet a Winkler jelentés is magában foglalt, Fontos, hogy erre visszaemlékezzünk, és még egyszer köszönet illeti Nisztároly és Markakis urakat, mert hogy az innovációs politika jövőbeli irányának meghatározásában, az új csapás irányok felvázolásában rendkívül fontosságúak. Madame la Présidente, chers Elnök asszony, kedves kollégák! Lambert van Nistelrooy jelentés tervezete nagyon jó. Azt gondolom, hogy túl sok mindent nem lehet már elmondani róla. Mindent figyelembe vett, a kommunikációt, a gyakorlatot, nagyon jól célzottak az alapprogramok. Az egyetlen dolog, amiről beszélni szeretnék, a kohéziós politika fontossága, illetve a finanszírozási programok fontossága, hogy Európa konkrétabbá váljon a helyszínen. Minden ilyen egyetértünk. Franciaországban készítettem egy jelentést, miért is nem érzik magukénak a helybeliek ezeket a programokat. Hát végül is ezek a programok olyan kötelező jelleget öltenek, és elég nehéz képet az egyes országokban. Pontosan ezért nem olyan dinamikusan hajtják őket végre, mint ahogy szeretnénk. Ennek eredményeképpen azt látjuk, hogy túlságosan komplex maga a folyamat. Ezért fontos és alapvető a szinergia, főleg a jelenlegi válságban. Gyakorta a végrehajtás nehéz, mert több dolog kumulálódik össze. Tényleg valós szinergiára van szükség. A végrehajtás terén, itt a szakpolitikákban. Egyszerűsíteni kell a folyamatokat, főleg a dokumentumok terén, igaza van. A kitöltése terén ezeknek a dokumentumoknak szintén, szintén egyszerűsítésre van szükség követve a kohéziós politikákat, és szükség van erre Európa imázsát tekintve is. Bizonyos átláthatóságra van szükség, de ugyanakkor az egyszerűsítés szellemében, hogy hatékonyak legyenek, és hogy pozitív képet kölcsönözzenek, dinamikus képet ezeknek a politikáknak és programoknak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Angora kiszúr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy-két olyan dolgot szeretnék elmondani, ami nem szigorúan kapcsolódik a jelentéshez, de azért a jelentésről szól. Azt hiszem, hogy a szakmai és a gyakorlati része ütközik a jelentésnek. Szeretném ezt illusztrálni. Az előadó regionális programokról beszél, 86 milliárd euróról. De azt hiszem mindannyiunknak tudatában kell lenni annak, hogy ennél többet is el tudunk költeni, ha akarunk. Sem Kínában, sem az Egyesült Államokban nem tudta senki, hogy milyen mértékű lesz a gazdasági és pénzügyi válság. Ez főleg bizonyos területeit sújtotta a világnak, főleg a dolgozókat, nőket és férfiakat nem csak az összességéről beszélünk ennek a mennyiségnek és számnak, hanem azt sem szabad elfelejtenünk soha, hogy a versenyképességet és a profitot az emberek elé helyezzük. És szerintem ez az az üzenet, amit közvetítenünk kell, meg kell változtatnunk a politikánkat, ha nem akarunk a jövőben hasonló helyzetbe kerülni. Nem véletlen, hogy milliárdokat költünk olyan országokban, mint azok, amelyekről beszélünk. Senki nem látta előre, hogy jön a válság. Hogyan követhettük el ezt a hibát? Annak ellenére, hogy nagyon jó terveink voltak. Meg kell találnunk a lehetőséget a konvergenciákra a régiók között. Ami a 13-as bekezdést illeti, Nem arról van szó, hogy feltegyük a kérdést, hogy na, az EU 2020-ban milyen célokat tűzön ki maga elé a kohézió elérése céljából. Nem. Szerintem inkább arról van szó, hogy a kohéziós politikát hogyan lehetne az EU 2020-as stratégiának szolgálatába állítani. Itt az a veszély áll fenn, hogy meg kell, említ, meg kell ismételnünk mindent. A 2020-as stratégia nagyon hasonlít Lisszabonra és alapvetően a probléma az, hogy itt is előtérbe kerül a versenyképesség. Növelni fogjuk a beruházásokat olyan területeken, ahol már megvannak a kiválósági központok, ahol már jók a kutatási eredmények. Azt gondolom, hogy meg kell találnunk a módját, hogy a diszparitásokat csökkentsük, Hát nem hiszem, hogy azért vagyunk itt, hogy szilikonvölgyeket hozzunk létre itt Európában. Inkább azokat a kritériumokat kell megállapítanunk, amikre szükség van a probléma megoldására, és amelyekről beszélt Lambert van Nistelrooy úr. Amikor a városokat emlegeti például az F pontban. Úgy gondolom tehát, hogy a jelentés jó irányba halad, egy dolgot kell mindenképpen tisztáznunk. Lambert van Isztelroy úr előtt a regionális végazgatóság képviseletében Mikel Andebasz. Köszönöm, elnök asszony. Gyorsan reagálnék. El kell mondanom, hogy nagyon jó gondolatébresztő anyag ez, nagyon örülünk neki, és legalább két nagyon fontos témát kínál fel számunkra. Az első az, hogy a kohéziós politikát hogyan lehet az EU 2020-as stratégiájához közelíteni, úgyhogy amit a jelentés úgy fogalmaz, hogy megerősítsük a pénzek körvonalazását például. Azt hiszem, ezek alapvető kérdések. A második pedig annak elismerése, egyértelműen, hogy a kutatás, a kiválóság, a regionális innováció egymást kiegészítő folyamatok, amelyekre mind szükség van. A kapcsolat közöttük pedig, amit az előadó intelligens regionális specializációnak nevez. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság több innovációs kutatási prioritást határoz meg, és a régió kapacitásaiktól függően közelítenek ezekhez a szakpolitikákhoz általánosabb európai keretek között. Ami a konkrétabb megjegyzéseket illeti, a szinergia végrehajtását, javítását, illetve legalábbis, hogy mivel foglalkozunk most. Először is, amikor ezekkel foglalkozunk, akkor a különböző rendszerek közötti különbségre kell koncentrálnunk az ilyen jellegű politikák terén. Az egyik a közös kezelés, a programok és a szubszidiaritásra alapítva, a másik a közvetlen vezetés, ami a versenyen és a projekteken alapul. Általában ezek nemzetközi jellegűek. Úgyhogy önmagában ezek nagyon nehezek, mert két különböző administratív kultúráról van szó, és másképp, és másképp próbálnak pénzt szerezni. Nos, mit próbálunk? A 90-es évek közepe óta amikor is a főigazgatóságok először írtak alá egy együttműködési kartát, beindították a regionális innovációs stratégiát, ami körülbelül tíz évig tartott, és ez mindenképpen sikeresnek bizonyult. Tavaly második alkalommal írtunk alá egy együttműködési kartát a főigazgatóságok között, és két konkrét programmal foglalkozunk, mint keretprogrammal. Az egyikben nagy infrastruktúrák, kutatási potenciálok rejlenek, és megpróbáljuk egymást támogatni erőfészítéseinkben. A második említésre méltó dolog a jó gyakorlat. Tudniuk kell, hogy a régiók vonatkozásában a többi főigazgatóság olyan 10-15 régió projektját követi, de a regionális főigazgatóság finanszíroz. Végezetül hadd emlékeztessem önöket annak jelentőségére, hogy milyen fontosak az egyszerűsítési folyamatok a szabályozások terén, amelyeket tavaly vezettünk be, hogy a költségtöbletek általányát állapítsuk meg, illetve a normalizált költségek vonatkozásában ez, ennek célja megint csak ugyanez volt. Elnök, köszönöm szépen! Eh, kort door een aantal zeg maar, opmerkingen zoals gemaakt, nog even te, te beschouwen. Köszönöm szépen! Néhány megjegyzéshez szeretnék kapcsolódni, amelyek elhangzottak a teremben. Úgy gondolom, hogy az egyik probléma az, hogy azok a rendszerek, amelyekkel szemben kell, hogy nézzünk, mind a bizottságban, mind a parlamentben, nagyon eltérőek. Bár az intézmények próbálják a kutatási alapokat támogatni, végül is ez nem rossz megközelítés, mert tényleg össze akarjuk fogni a forrásokat valamilyen módon. fentről induló megközelítésről beszélhetünk. Azt hiszem, hogy szükség is van erre, hogyha az európai többletértéket kívánjuk képviselni. Nem arról van szó, hogy mindent egy nagy edényben összekavarnánk. Még mindig két különböző rendszer létezik a kiválóság támogatására, de ugyanakkor ott van a regionális politika, az innováció, az energetika, fenntarthatóság, környezetvédelem terén. Persze ott van a szociális innováció is, nem szabad elfeledkezni erről sem. Ezeket helyi és regionális szinten kell kezelni. De tényleg szükség van olyan dolgokra, amelyeket aztán az emberek felhasználhatnak, és hm. végrehajthatnak nagy kongresszust szerveztek Grenádában az innovációs, innovatív régiókról. Nagy volt a lelkesedés ezen a konferencián. Lehet látni, hogy alulról törnek fel a dolgok. Próbálhat az ember kiválóságot meghatározni, mint a kutatási erőfeszítések célját, de kapcsolódnia kell a kutatási infrastruktúrákhoz is ennek. Mégpedig olyan infrastruktúrákhoz, amelyeket a regionális alapokból kell finanszírozni, és a kohéziós alapokból. Néha nem egyszerű a feladat, de világosan el kell magyarázni azt, hogy A pontból B pontig a kiválósággal, az infrastruktúrával el lehet jutni. Erőfeszítéseket kell ugyan tenni, és hát vannak régiók, amelyek ugye megrengenek, de olyanok is vannak, amelyek nagy beruházók, és vannak olyan, ta, olyan tagállamok is. Amikor arról beszélünk, hogy a regionális partnereket, szereplőket össze kell fogni, nos, én is erre gondoltam, amikor arra arról beszéltem, hogy a következő lépés ez, az érintetteket össze kell hozni. Na most, ami az éghajlati változásokat illeti, azt hiszem, hogy itt is vannak kiváló ötletek. Nyilván a prioritásokkal találkozniuk kell a régión belül. Nyilván megvannak a régióknak saját prioritásaik de nem szabad, hogy ellentmondásosak legyenek. Az EU 2020-as stratégiájában meg lesz a költségvetés, és végül is ez a költségvetés, ez nő. Már hallottuk, hogy kétszereződött, meg, harma, meg háromszorozódott. Aztán hát ott vannak az amerikaiak, a kínaiak. Tudjuk, hogy ők is mire készülnek. A regionális finanszírozást helyi igényeknek megfelelően kell alakítani, hogy a képességeket javítsuk. Ez nem azt jelenti, hogy egy helyre kell összegyűjteni a pénzeket, hanem regionális nyelvre kell ezt lefordítani. Ott vannak a polgármesterek, akik a sajátos igényeket ismerik. Az elvek talán azonosak, de a régió szintjén megvan a lehetőség a különbözőségre, a prioritások helyi megfogalmazására, és a vezetésre, amely interfészként működhet. Úgyhogy szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az elmondottakért, és természetesen a szociális dimenzió, a fenntarthatóság is nagyon fontos. Ezt is feljegyeztem. Azt hiszem, nem szükséges túl sok időt töltenem majd ezzel. Március 24-e a módosító indítványok beadási határideje. Megpróbálok minél gyorsabban mindent belevenni az anyagba, és ahogy felgyorsul majd a vita tempója a 2020-as stratégiáról, azt hiszem ez is segít majd nekünk a célok elérésében. Ennek azt, hogy megismételné az időpontokat, mert nem vagyok biztos benne, hogy egyértelműen láttam. Köszönöm szépen, Lambert. Március 24-e délután 6 óra a határideje a módosítók beadásának. Köszönet mindkét előadónak, Lambernek és Jorgos Kacimakakisnak. Nagyon jó volt az együttműködés a két szakbizottság között. Ez is nagyon fontos a jövőre vonatkozóan. Ezzel lezárom ezt a pontot. Végül pedig még annyit kell elmondanom, hogy a politikai koordinátorok tegnap hogyan döntöttek. Határozat született az integrált tengerészeti politika véleményét a szocialisták számára ö, szavaztuk meg, született még egy döntés, hogy workshopot fogunk szervezni, műhelymunkát a 2013-as kohéziós politikáról a koordinátorok megegyeztek abban, hogy március 22-éig megjegyzéseket fűznek ehhez az anyaghoz, illetve témákat vetnek fel, amit szeretnének megvitatni ezen a műhely munkán. Romániába háromnapos delegációt küldünk, csupán és reméljük, hogy a román képviselőtársak végrehajtható programot fognak készíteni. Aztán javaslat hangzott el, hogy a jó kormányzásról meghallgatás legyen a regionális politika témájában. Ezt megszervezzük az elkövetkezendő hónapok során. Ezen kívül született még egy döntés, hogy az innovációs politikával kapcsolatban a változó világban hogyan formáljuk meg a véleményünket, ez ittre jelentés, de mivel nincs elegendő idő, véleményt nem készítünk, hanem levelet küldünk, amelyet én meg fogok írni a titkárság segítségével. Így határoztunk tegnap, talán ez a legjobb megoldás. Úgyhogy ez minden, a tegnapi koordinátori ülésről, végezetül pedig a következő ülés időpontja a napi rendünkön, ez sem, nem titok. Április 26-a hétfő délután és kedd április 27-e délelőtt. Nagyon köszönöm mindenkinek a munkát, rendkívül hosszú volt a napi rend, nagyon sok fontos jelentés, vélemény szerepelt rajta, és úgy gondolom, hogy a vita jó volt, úgyhogy nagyon köszönöm a kiváló előkészítő munkát mindenki részéről. Még egyszer köszönöm, és, és nagyon köszönjük a tolmácsoknak is a kétnapos munkát. Ezzel lezárom az ülést, köszönöm.